colleagues, good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kezdjük meg a munkát. Vannak elnöki közleményeim. Először is új képviselőt szeretnék üdvözölni, az ECR kollégája Lóce úr, aki Csondván Overtveldet fogja leváltani, mert őt belga pénzügyminiszternek nevezték ki. Tehát üdvözöljük az új kollégát az ECR frakcióból. És ezután pedig a 2015-ös naptárunk jóvás vagy eset követően, ugye ezt az októberi 13, október 13-a ülésen hagyták jóvá, mindenki tájékoztatok, hogy most már a szakbizottság honlapján megtalálhatóak az üléseink, a tervezett üléseink. A legutóbbi koordinátori ülésen hozott döntésekről is beszámolok először. Az SRM igazgató tanács tagokat koordinált tagok kapcsán úgy döntöttek a koordinátorok, hogy az összes SRM igazgató ö, tanácsi tisztségről meghallgatást fognak szervezni, a képviselőket majd tájékoztatják arról, hogy ezeknek a meghallgatásoknak mi lesz az időpontja. Aztán jelentésekkel kapcsolatban ö, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a néppárté, a bizottság szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és felügyeleti intézmények és testületek a liberális frakciójé, hatástanulmány a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabályokról, a néppárté, INI jelentés a befektetésről a szocialistáké, aztán a mentesítéssel kapcsolatos vélemény, az európai ügynökségek, ez a büró tagokat fogja illetni. Aztán kinevezési eljárással kapcsolatos tájékoztatás, az ESGAB esetében a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a jelöltel meghallgatást tartanak, tehát ez ugye a statisztikai tanácsadó testületről van szó, a dátumot majd, majd közzétesszük, végül pedig a gazdasági kormányzással kapcsolatban a koordinátorok megállapodtak abban, hogy Moszkovicsi biztos úrral párbeszédet szervezünk november 24-én Strasbourgban, és itt lehet majd megbeszélni a tagállamok költségvetési terveit, tervezeteit. One point as we cancel, but... Egy pontot töröltek, akkor a hetes pontra térünk rá, és szavazás következik. Még a szavazás előtt visszatérek az utolsó bejelentésre, az e-meeting és az e-committee-ről egy nagyon-nagyon rövid bemutató lesz. Tehát a parlamentnek ez egy intranetes szolgáltatása, amelynek az e-meeting és az e-committee a neve. Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük ezt a lehetőséget, hogy bemutathatjuk önöknek a Gazdaság és Monetáris Ügyek Bizottságának az e-meeting alkalmazást. Ez egy olyan alkalmazás, amely elektronikus formában teszi elérhetővé a szakbizottsági dokumentumokat. Tehát ez gyakorlatilag azt a papír dossziét váltja le, amelyet mindenki megkapott eddig is, és amelyet még most is megkap, de mivel a szakbizottsági dokumentumok elektronikus változatáról van szó, sokkal több funkciót és lehetőséget biztosít ez, mint a papír változat. And uh, you will, uh, we will, we will show the, the e-meeting how it works. Uh... Bemutatjuk tehát, hogy hogy működik az e-meeting, és majd azt is láthatják, hogy milyen előnyei vannak ennek. If we don't have much time, we go directly to the demo, which will be done by my colleague. Thank you. A demót pedig majd a kollégám fogja végigvinni. Az alkalmazás a következő. Nem kell semmit föltelepíteni, bármilyen eszközön működik, fut ez az alkalmazás. Én most egy ipad mutatom be, de mondom mindenkinek, hogy bármilyen más fajta tablet gépen, bármilyen más gépen működik. A hozzáférés nagyon könnyű, az Európai Parlament hivatalos honlapjára kell rámenni, és a perjel után beírni, hogy e-meeting. Az alkalmazás belső alkalmazás, tehát ez azt jelenti, hogy csak európai parlamenti alkalmazottaknak és képviselőknek elérhető. Hogyha egyszer valaki eljött erre a honlapra, akkor be kell, hogy írja a saját felhasználói nevét és jelszavát. Ahogy látják, én is beírtam az enyémet. Hogyha bejelentkeztünk, akkor a rendszer azonnal az e-meeting honlapra visz minket, oldalra visz minket. Az e-meeting oldalon pedig lehetőség lesz arra, hogy bármilyen lehetőség van arra, hogy bármilyen szakbizottsági ülés dokumentumaihoz hozzáférjünk. A start lehetőségre kattintok, most a Wi-Fi-n keresztül érem el de nyilván az Európai Parlamenten kívül is elérhető a személyzet és a képviselők számára. Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy a nyelvet megváltoztathatom, tehát hogy milyen nyelven használom az alkalmazást, és bizottságot is lehet választani a legördülő menüből. A rendszer dinamikusan az összes elérhető ülést felsorolja, tehát múltbeli üléseket is ki lehet választani, illetve még meg nem tartott üléseket, tehát jövőbeni üléseket is, és a jobb oldali legördülő menüben látszik az ülés napirendje, valamint extra információ. Ezeket az anyagokat eddig ugye kinyomtattuk és papíron elérhetőek, most már itt elektronikusan is elérhetőek. Az összes, például itt a napi rendet mutatom önöknek, az összes elérhető nyelven megvan, és a rendszer megnyitja a kért dokumentumot, amelyet a listából választunk ki, és nyilván mindig a legfrissebb változatát fogja ennek a dokumentumnak megnyitni. A dokumentumot letölti helyileg, arra az eszközre, amelyet használnak, amelyről megpróbálják elérni a dokumentumot. Most közben láthatják, hogy megnyílt a napirend, de természetesen ezt a napirendet bármilyen más alkalmazásban meg lehet nyitni, a, az iPad-en például, vagy táblagépen. Nagyon érdekes dolgokat lehet itt tenni, lehet kommentálni a dokumentumot elektronikusan, lehet szerkeszteni, aláhúzni, kiemelni, bekarikázni, és így tovább. Tehát mindent meg tudunk vele tenni, amit annak idején papíron egy tollal hajtottunk végre. Hogyha készen vagyunk a megjegyzésekkel, és így tovább, akkor megoszthatjuk ezt a szerkesztett dokumentumot a kollégákkal is el tudjuk küldeni e-mailen, ez általában az e-meetingnek a jele, hogyha valaki ilyen e-maileket kap, akkor láthatja, hogy a kolléga így használta ezt az alkalmazást. Tehát ez egy nagyon-nagyon rövid bemutatása volt az e-meetingnek, és most pedig a kollégám be fogja mutatni önöknek az e-committee szolgáltatást. Jó reggelt kívánok! Tehát az i komitéről néhány szót, illetve a végrehajtási intézkedések delegált intézkedésekről létrehozott weboldalról. Ha valaki az i komité honlapra megy, akkor ezt az oldalt látja majd, amit most a képernyőn látnak, és ennek az alján az Econ szakbizottságnál van egy ilyen, hogy Econ Workspace. Itt újra be kell jelentkezni. Azért, mert a delegált és végrehajtási jogi aktusokról szóló oldal, az csak a tanácsadók és képviselők számára elérhető, tehát itt megint a felhasználói névvel és a jelszóval be kell jelentkezni. Hogyha bejelentkeztek, akkor láthatják a delegált aktusok és végrehajtási intézkedésekre vonatkozó részt. Először egy rövid bevezetőt találnak. Szeptember közepén készítettük ezt egyébként, az volt a célunk, hogy a delegált aktusokról, végrehajtási intézkedésekről, mindenről, amit az ECON szakbizottság megkap, és amelyet e-mailen körbeküldünk, egy helyen összegyűjtsük az összes információt, és ez itt, ez a honlap, érhető ez jelen pillanatban. A bevezető után, amely összefoglalja, hogy miről szól ez a honlap, látnak egy táblázatot. Ebben a táblázatban az összes még folyamatban lévő dosszié eh, felsorolása szerepel. Tehát a tárgyaló eh, tím megkapta ezeket az anyagokat, és van belső határidő a megjegyzésekhez, eh, ugye lehet a felügyeleti testületeknek vagy a szakbizottságnak megjegyzéseket benyújtani, itt van a határidő, az intézkedés típusa is szerepel a táblázatban, hogyha rákatintanak, akkor megkap, megkapják a dokumentumokat, és azt a dátumot is látják, hogy a képviselők mikor, kap, mikor kaptak e-mailt az érintett dossziéval kapcsolatban. Még egy fontos dolog, ugyanezen a honlapon a jobb oldalon fölül szerepel a General Information lista, itt az ECON útmutatások is szerepelnek, amelyeket a koordinátorok nemrég fogadtak el a delegált és végrehajtási intézkedésekről. Aztán van egy áttekintő táblázat, amelyet az ECON titkárság készített, illetve egy olyan, amelyet a piaci főigazgatóság készített a bizottságtól. Ezek is összefoglalják ezeket az intézkedéseket. Végül pedig a files fül alatt, jobb oldalt alul látják, név szerint felsorolva rövidítések alapján minden rendelet vagy irányelv esetében szerepel, hogy vannak-e végrehajtási vagy delegált jogi aktusok ebben az esetben, tehát például, hogyha a MIFID-re kattintunk, akkor itt láthatják az összes olyan dokumentumot, amit a titkárság megkapott, és amit a képviselőknek körbeküldtek, Például szeptember végéről látnak itt egy ESMA konzultációt, és hogyha erre a piros kis ikonra kattintanak, akkor megkapják azt a dokumentumot is, amit már köröztettünk. Tehát itt minden egy helyre össze van gyűjtve, az a lényeg. Tovább dolgozunk, a honlapot még tovább fejlesztjük, figyelembe veszük az önök megjegyzéseit és véleményét is, megpróbálunk mondjuk ezt a lehető legfelhasználó barátabbá tenni, tehát ha bárkinek bármi megjegyzése van, legyen szíves a titkársághoz forduljon. Köszönjük szépen, elnök úr! Jó. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, nagyon hasznos eszköz, gratulálok ehhez, hogy ezt kidolgozták, és remélem, hogy mindenki használni fogja ezeket az új elektronikus eszközöket, és ezáltal papírt takarít meg, és hatékonyabban fog dolgozni. Most a napi rendünk hetes pontjára térünk rá, ami tehát a szavazás, amit már említettem korábban. Ez a szavazás egy állásfoglalási indítvány elfogadásáról szól, egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus szembeni aktusra szembeni kifogás mellőzésére irányuló ajánlásról. Itt arról van szó, hogy a parlament lemond tehát erről, hogy kifogásokat nyújtana be. Mi azt javasoltuk, hogy egy nagyon konkrét, nagyon korlátozott delegált aktusok kapcsolatban legyen kifogásunk az egységes szanálási testületről van szó, de nem az egységes szanálási alapról mondom még, es, még egyszer, hanem az egységes szanálási testületről. Az egységes szanálási testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tévő ideiglenes rendszerről szóló rendeletről van itt szó, nem ellentmondásos ez. A bizottság gyakorlati okokból kért bennünket arra, hogy segítsünk, tehát hogy döntsünk úgy, hogy kifogással élünk. Ez azt jelenti, hogy az állásfoglalási indítványról szavazunk, a COP felé tájékoztatást küldünk a szavazás eredményéről, utána pedig a plenárisra. 24 órán belül, hogyha senki nem panaszkodik, akkor a plenáris sem szavaz, ha nem áll össze 40 képviselő, hogy tiltakozzon, akkor ezek a delegált aktusok, amelyekről szó van, életbe léphetnek. Mindenkit kérek, hogy a szavazókártyáját keresse elő, mert elektronikus lesz a végszavazás, rengeteg bekezdés, preambulum bekezdés és így tovább van. Én azt javaslom, hogy szavazzunk blogban, ha csak nem ellenzi ezt senki. So we could vote in block. Tehát akkor mindjárt az első csoportot meg is szavazhatjuk egy blogban, mindenki egyetért vele, és akkor utána átugrunk az elektronikus szavazásra. Ki támogatja tehát? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük az elektronikus szavazást, ez most egy teszt, megnyitom a teszt szavazást. két szociáldemokratával túl sokan szavaztak. Kettővel többen szavaztak az SND frakcióból. Kérem, még egy SND-se kevesebb, még egy SND frakcióbelivel kevesebb szavazatot kérünk. Egy póttag kihúzná esetleg a szavazókártyát? Jó, na most már jó. Akkor lezárom a szavazást és következhet a valódi szavazás. Akkor arról szavazunk, hogy a nem kifogásoljuk ezt a bizottsági javaslatot. Megnyitom a szavazást. Tehát a, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Az állásfoglalást elfogadtuk. Köszönöm. és tovább is ugrunk a nyolcadik napi rendi pontra, ami egy nagyon is időszerű ügy. Azokról a struktúrális intézkedésekről van szó, amelyek az uniós hitelintézetek ellenálló képességét fokozzák. Bankok, stb. Bizonyára tudják, hogy ez egy bizottsági javaslat, amelyet az elmúlt parlamenti ciklus vége előtt terjesztettek be, de most kezdjük meg róla a vitát az előadóval, Günár Hökmárka, és meg is adom neki a szót azonnal. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatok néhány gondolatot, véleményt arra kapcsolatban, hogy merre, hogyan lépjünk tovább e témával kapcsolatban. És nagyon nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét a szakbizottsági tagokkal. A tervek szerint december 18-án nyújtunk be egy jelentéstervezetet, hogy jó karácsonyunk legyen. Úgy gondolom, hogy a kiinduló pont felvázolásával más szeretnék néhány véleményt, néhány gondolatot megosztani önökkel. 2014-ben járunk, nem 2009-ben. 2009-ben egy nagyon mély válság kezdődött, számos makrogazdasági egyensúly hiány okozta ezt, de ugyanakkor szembe kell nézni azzal is, hogy nagyon sok jogszabály hiányzott, amely stabilitást biztosított volna a pénzügyi rendszernek. És szerintem fontos ezt kimondani, mert azóta 2009 és 2014 között már nagyon sokat tettünk. Persze tudom, hogy eltérnek a véleményeink ezzel kapcsolatban, de azóta azért mégiscsak nagyon sok rendeletet fogadtunk el. Van, aki szerint túl sokat, van, aki szerint túl keveset, de egyik vélemény sem tagadja azt, hogy nagyon sok új jogszabály született. Tehát a pénzügyi ágazatnak a kerete óriási mértékben megváltozott. Persze utána mindenki elgondolkozhat azon, hogy hogyan értelmezze ezeket a jogszabályokat. Itt van a MIFID 2, a CRR, a CRD 4-es, a DDS, az SRM, az SSM, minden. Ott van az EBR, az összes felügyeleti hatóság. Egy alapjaiban megújult struktúra épült fel. Ez az új szerkezet még nem nagyon kezdte meg a működését, hiszen elég friss, ha mondhatom így. A felügyelet, az egységes szabálykönyv és az euróvezetben, ahogy mondtam, az SSM és azt hiszem, hogy most már több rövidítést nem tudok felsorolni, de még egy van az EBRD, illetve a szanálásról és helyreállításról szóló irányelv. Látható tehát, hogy a 2009-es helyzethez képest most nagyon más a törvényi háttér. 2009 óta a legnagyobb változás az európai gazdaságban, ami egyébként számomra egy nagyon fontos kiindulópont, tehát az európai gazdaságban a legnagyobb változás, hiszik vagy nem, az a költségvetési deficiteknek a változása. Az, hogy a magánbefektetések milyen mértékben csökkentek hogyha egy grafikonon akarjuk ezt ábrázolni. Egy olyan grafikonon, ami több évet átölel, akkor azt mondhatjuk, hogy alulfinanszírozottak vagyunk, mégpedig 900 milliárd euróval. Ennyi hiányzik. 900 milliárd euró. Hasonlítsuk ezt össze azzal, amit az Európai Bizottság elnöke Jean-Paul Juncker akar tenni. 300 milliárdos három évre elhúzott beruházási tervet vázolt fel. Ez évente 100 millió eurót jelent, de mi 900 millió euróval kevesebb pénzből gazdálkodunk, mint kéne. Ennek a perspektívájában kell tekintenünk a többi globális gazdasági tendenciát az USA-Ázsia helyzetét nézzük meg. Ez az alulfinanszírozottság nem csak azért probléma, mert nem, nincs lehetőségünk növekedést beindítani, hanem végső soron az a kockázat is fennáll, hogy egy új pénzügyi válság fog elkezdődni, mert hogyha nincs beruházás, akkor azokat a tőkeértékeket, azokat az eszközértékeket sem tudjuk fenntartani, amelyek a rendszer fenntartásához szükségesek. Ez a két dolog összefügg. És bizonyára mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi válság nagy része az akkor alakul ki, amikor az eszközértékek zuhanni kezdenek. A stressztesztek azt mutatják szintén, hogy az eszközérték rendkívül fontos. És hogyha az eszközértékek zuhannak, akkor nagyon nehéz bármilyen követelménynek megfelelni. Számomra ez két nagyon fontos kiinduló pont. A harmadik pedig szintén egy erre való reakció. A pénz, a tőkepiaci unióról szóló vita. Szerintem szükség van erre, mert látjuk, hogy alulfinanszírozottságban az európai gazdaságban, és ez a válságban lévő gazdaságoknak egy általános tünete. Ez számunkra mindannyiunk számára érthető. De ez azt jelenti, hogy az egész európai piacon biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő likviditás legyen, elég legyen a beruházás, és ebből a perspektívából tekintve a helyzetet és a bank struktúrára vonatkozó jogszabályokat, ismét el kell mondanom, hogy mennyire fontos, hogy támogassuk azt, hogy egy működő tőkepiaci unió jöjjön létre. Az úgynevezett univerzális bankok, vagy globális bankok, amelyek ennek részét képezik, az egységes szabálykönyv mellett ma ennek az egy, ők az egyetlen ö, résztvevői a tőkepiaci uniónak. Tehát remélhetjük csak, hogy meg fogják találni az útját annak, hogy a megfelelő likviditást biztosítsák. A pénzügyi piacok válsága az főleg a lakossági és az ingatlan oldalról indult ki ezekre koncentráltuk a stresszteszteket is. Nem mondhatjuk azt, hogy a globális bankok önmagában problémát jelentenek. De vannak olyan területek, ahol mégis. Például nézzük meg, mi történt Ciprusban. Ott jó lett volna, hogyha lettek volna ilyen bankok. Mert hogyha nincs másik pillér, akkor amikor egy bank problémákkal kezd szembenézni, akkor csak a befektet, a saját betétesein tud támaszkodni. De hogyha utána a banki helyreállítás és szalnállítási irányelvre gondolunk, az azt feltételezi, hogy a bankoknak az ereje elég ahhoz, hogy egy ilyen problémát, egy ilyen csapást túl tudjanak élni, és ne legyen szükségük az adófizetők pénzére, hogy megmentsék őket. A globális bankok azok önmagukban tehát nem jelentenek problémát, mert azoknak más pillérei is vannak, amire támaszkodhatnak. Nem strukturális alapú kritériumokra, hanem kockázati alapú kritériumokra van szükség. Meg kell nézni azokat a kockázatokat is, amelyeket nem vettünk elég komolyan a CRD 4-es, a MIFID 2-es és a többi irányelv előtt. Ezek után tudunk majd az újabb problémákra fókuszálni. De még egy dolog, elnök úr, amiről azt gondolom, hogy nagyon fontos, a hitelességet, ennek az új irányelvnek a hitelességét biztosítani kell. A szanálás és helyreállítási irányelvről beszélek. Ez egy olyan pszichológiai elv, amit mindannyian ismerünk, hogyha egy bank bajba kerül, akkor azt fogjuk látni, hogy ez a 8% amire szükség van, az csak a betétesekre lesz hatása, ha őszinte lehetek. Nagyon kevés kormány van, amely kész lenne arra, hogy az előírt elveket utána kövesse, és ennek az irányelvnek az előírásait betűről betűre betartsák, hiszen Londonban, Berlinben, Stockholmban vagy akárhol óriási demonstrációkra számíthatnának, és szerintem a kormányok azok nem fogják azt mondani, hogy hát ezek szerint, a szabályok szerint kell játszani a játszmát. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy egy sokszínű, diversifikált bankrendszerünk legyen. És még egy dolog, a lakossági bankolás felől el kell, hogy tolódjanak a rendszer más irányaiba is. Például a saját számlás kereskedelem, amiről a aminek a tilalmáról a bizottsági dokumentum nagymértékben szól, ez nem olyan nagy ügy, ez nyilvánvaló, hogy meg kell tenni, de ez önmagában kevés. Egy kockázat alakú megközelítés, alapú megközelítésre van szükség általánosságban. A jogszabály és a szanálás irányelv a nemzeti hatóságoknak lehetőséget ad arra, hogy egy bankról szóló vitába beleszóljanak, és beleszóljanak annak az eldöntésébe, hogy szanálnak -e egy bankot vagy nem. Úgyhogy szerintem tovább kell lépnünk ezzel a jogszabályalkotási folyamattal annak érdekében, hogy amennyire lehet csökkentjük, csökkentsük a továbbra is fennálló kockázatokat. A kiinduló pontjaink közé be kell vennünk az összes létező jogszabályokat, és közben végig kell gondolnunk azt is, hogy egy jól működő bankrendszerre van szükségünk a teljes egész Európai, e, Európai Unióban hiszen ezek tudják majd a beruházásokat finanszírozni. És mindezt össze kell kapcsolnunk a már meglévő jogszabályokkal hogy az egységes szabálykönyvön keresztül, amely nagyon jó lehetőséget biztosít nekünk, hogy fellépjünk az alulfinanszírozottság ellen, ezzel meg tudjuk oldani, és meg tudjuk előzni a jövőbeli problémákat. Elnök, köszönöm szépen az előadónak. Clear line. Köszönöm ezt a világos eh, bemutatót, előadást, és valószínűleg nagyon érdekes lesz a vita is. A szocialisták nevében Jakob von Weizsäcker lesz az első, aki árnyék tevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Günár Hokmáknak is ezt a nagyon jó bevezetőt. Teljes mértékben igaza van abban, hogy ezt a jogszabályt annak tükrében kell megvizsgálni, amit korábban az elmúlt években ez a szabizottság kifejlesztett. Szerintem ez nagy részben függ a többi jogszabálytól, és az a gyakorlat, amit az LKB alkalmazott, az megmutatta azt, hogy csak bizonyos bankok esetében kértek plusz finanszírozást nem túl nagy mértékben a stressztesztek után, és ebből az látszott, hogy nagy ö, problémák lehetnek az európai banki rendszerrel. Jól rámutatott arra, hogy a világ többi részén most már sokkal dinamikusabban fejlődnek, mint az eurozónában, és nálunk nem igazán sikerült megoldani a banki rendszerünk problémáit teljes mértékben. Az a probléma, amire szeretném felhívni a figyelmüket, az az, hogy elég alacsony volt a tőke áttételi arány, és ez mit mutat? Az azt mutatja, hogy mi mindig nagy mértékben a kockázat alapú kritériumoktól ö, függünk, és amikor majd ö, oda kerül a sor, akkor itt ö, valódi kockázatok rellenek. 300-nál kisebb a tőkeáteteli arány, és ez gondot okozhat. Amit hallottam, az aggaszt, mert igazából azt mondják, hogy azok a mérsékelt hibák, amelyek a jelenlegi rendszerben megvannak, azokat igazából importálni kívánják majd a bank szerkezetváltási szabályokra. És szerintem ennek az eredménye pont az ellenkező lesz. Igazából arra lenne szükség, hogy ellenállóbb legyen a banki rendszerünk, az olyan döntésekkel szemben is, amit a fölgyeleti szervek hoznak meg a kormányokkal együtt, tehát itt óriási a politikai nyomás néha annak irányába, hogy egy másik mentés legyen. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal ellenállóbbnak kellene lenni. Ebben a kontextusban én ezt a jogszabályt kritikusan szemlélném, és nem is vagyok abban biztos, hogy néhány pontban eléggé messzire megyünk. Hadd mondjak két pontot, amelynek kapcsán úgy gondolom, hogy nem megyünk eléggé messzire. Az egyik bizonyos tevékenységek tiltása. Ha megvizsgáljuk a jelenlegi tervezetet, és különösképpen a saját számlás kereskedés tiltását, akkor azt láthatjuk, hogy ebből hiányzik az, hogy megtiltsák az árnyékbanki tevékenységre történő hitelezést. Itt tiltva van az, hogy elvegyenek innen, viszont a hitelnyújtást azt nem tiltják. A, tudjuk, hogy a legutóbbi krízisben is gondot jelentett ez. Felmerül a kérdés, hogy miért nem tudták már megoldani a problémákat, és ennek az oka az az volt, hogy voltak olyan nagy bankcsoportok, mint a Citigroup, amelyek nagymértékben hiteleztek az ilyenfajta intézményeknek, és emiatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Tehát az, hogyha egy plusz védelmet építünk ki, itt nem csak arról van szó, hogy a nagybankok nem engedik meg azt, hogy részvények legyenek az ilyenfajta intézményeknél, hanem nagymértékben nem is adhat nának hiteleket ezeknek az intézményeknek. Ez a valós gazdaság szempontjából nem lenne olyan fontos, ha ezt is megtiltanánk, akkor ez egy plusz hozzáadott értéke lenne ennek a jogszabályozásnak. A második pontom, amelyel kapcsolatban szerintem figyelni kellene, ez pedig a mérlegelés kérdése. A jelenlegi szabályozásban nagyon sok mérlegelési pont van, és nem igazán vagyunk specifikusak azzal kapcsolatban, hogy a kockázatok hogyan kerülnek mérlegelésre, ezt az EBA fog elvégezni, és hogy ha igen, akkor a bizottságnak egy javaslattal kellene előállnia azzal, hogy hogyan kell majd ezeket az intézkedéseket, intézkedéseket értékelni, és ezen kívül lenne a banki fegyületnek is melegelési joga abban, hogyan eh, fogja eh, ezeket az intézkedéseket alkalmazom, hogy más szereplők határoznak meg. Valószínűleg lesznek tegyelások a bankok és a felügyelet között, hogy végezetül jó-e ez a megoldás. Ez a három szereplő, a bizottság, az EBA, illetve a felügyeleti szervek jó hiszeműen kell, hogy eljárul, eljárniuk, de emiatt nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek, hiszen óriási lobbynyomások rájuk nehezedni. Egyébként ránk is majd ebben a szabizottságban nagy lobbynyomás fog nehezedni. Lehet, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy segítenünk kellene ezeknek a szereplőknek azáltal, hogy a felvázolt rendelkezések mellett plusz intézkedésre is szükség lenne, elmondhatjuk, hogy jók ezek az intézkedések, jó munkát végeznek, de kell egy plusz pont, amikor már azt mondhatjuk, hogy itt már nem lehet tovább eljárni. Most a nagy bankokról beszélünk, egy a backstopra van szükség. Tehát egy olyan pontra, ameddig el lehet menni, de ennél tovább már nem. Ezek olyan javaslatok, amelyekkel dolgozhatnánk. Van persze még más elképzelésem is, de most nincs időm, ez az első eszmecsere, de szerettem volna egyfajta kis előrejelzést adni azzal kapcsolatban, hogy merre is haladunk. Thank you very much. Next. Köszönöm szépen, következő hozzászólunk az ECR nevében. Kajál képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Ez az egyik olyan kérdés, amit az elmúlt ciklus alatt is meg vitattunk, a frakciók egyetértettek abban, hogy itt megoldásra van szükség. Nagyon fontos az, hogy közös nevezőt találjunk, főként az elmúlt ciklus során Arlene McCarthy írt egy saját kezdeményes jelentést, és elég nagy volt az egyetértés a különböző frakciók között. Ha visszatekintünk az elkövetkező öt évre, amit Gunnar is elmondott, azt láthatjuk, hogy teljesen újfajta felületi szerkezet jött létre EU szinten, nagyon sokfajta rövidítés van most már, de hogy megoldottuk-e a problémát, ami miatt elbuktak a bankok, hát nem igazán oldottuk ezt meg. Szerintem eh, nagyon fontos, hogy őszinték legyünk ezzel kapcsolatban. Nagyon eh, igaz az, hogy sokan eh, kérték a pénzügyi tranzakciós adót, ez sem vezetne el bennünket a probléma gyökeréhez, ugyanis a, a problém gyakor az az, hogy megoldjuk a bank, banki krízist, a bankok bukását. Néhány ország a megoldás során már elkerülte a államadóság csődöt, de még még mindig van azonban banki válság. Van egy-két olyan dolog, amit az ECR követelt a követ, az elmúlt ciklusban, ezt számosan támogatták is. Az egyik az az volt, hogyha egy bank becsődöl, akkor hagyjuk azt becsődölni, és ne kelljen az adófizetőnek ezt megmenteniük. Szerintem ebbe meg lehetne állapodni. Akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi, a szabad piacra gondolkodnak, azt mondják, hogy miért kellene megmenteni az adófizetőknek a bankot, hiszen hát akkor menjen csődbe, akár csak bárhol máshol a verseny kapcsán. A tőlem baloldalok ról baloldalon ülök és azt mondják, hogy nem kell az adófizetők pénzén megmenteni ezeket a bankokat, másra is fel lehetne használni ezeket az adófizetők pénzeket. A második dolog, amit meg kell vizsgálnunk, ez a felelősségvállalás. Úgy gondolom, hogy sokan pénzt keresnek azzal, hogyha egy bank jól teljesít, viszont hogyha megbukik a bank, elbukik a bank, akkor is sokan még ezen keresnek, ez nem helyes, ezzel is foglalkoznunk kell, de beszélnünk kell majd még a ciklus során a számviteli standardokról is, a mérlegekről, azt is láthatjuk, hogy 2,9 milliárdnak vannak kitéve bizonyos termékek. Ez úgy lehetséges, hogy a számviteli szabályok ezt lehetővé teszik. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell, ezt komolyan meg kell vizsgálnunk ebben a szabizottságban. Mit kell tennünk? Ez az, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzunk, és hogyha becsődöl egy bank, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy valóban foglalkoztunk-e azzal a problémával, hogy egy bank túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen. Számomra ideális esetben az lenne a legjobb, hogyha minden bank csődbe mehetne, viszont lenne egy megfelelő szanálási rendszer, és az államnak csak ott kellene fellépnie, hogy az átlag emberek megkapják a pénzüket a bankból, akik tudják fizetni a számláikat. A második dolog, amit meg kell vizsgálnunk, azok az univerzális bankok, amelyek támogatást kapnak. Helyese az, tudom, hogy Günár támogatja az univerzális bankok kérdését, de a mentésből származott pénzzel majd valóban olyan tevékenységet támogatunk, amit akarunk-e. Mi lesz azokkal a tagállamokkal, amelyek tovább akarnak majd menni az itt bemutattoknál? Meg kell állítanunk az egyes tagállamokat, és nagyon örülök annak az elképzelésnek, hogyha azok a tagállamok, amelyek szeretnének tovább menni, azok tovább mehetnek. Tudom, hogy különböző megoldásokat vizsgálnak meg, különböző megoldások vannak. Úgy gondolom, hogy jól lenne együttműködni az elmúlt ciklusban tevékenykedő kollégákkal, hogy legyen egyfajta elképzelésünk erről a területről, és jól lenne, hogyha az előző ciklusos hasonló konszenzus tudnánk elérni ebben a ciklusban is. Thank you. Now for the Köszönöm szépen, Szilvi Gulár következik a liberálisok frakciójától. Köszönöm, elnök úr. Első eszmecserét tartunk, úgyhogy most mindenki fegye fel a bukós isakját. Na jó, szóval első eszmecsere. Nagyon fontos ebből a szempontból, hogy legyünk óvatosak. Új a bizottság, még előbb meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ugyanúgy viszonyul ehhez a szöveghez az új biztos, mint az előző. Változások voltak a tanácsban is, és szerintem a három oldalú tárgyalások nagyon nehezek lesznek. Továbbra is egy ilyen négy oszlopos dokumentumot, egy táblázatot fogunk áttekinteni, és hogyha a bizottság és a tanács annyira különböző álláspontját fenntartja, mint amit eddig láttunk, akkor nehézségebe fogunk ütközni. A nagyon jelentős hatásköröket kapott a felügyeleti testület most, ez mától alkalmazza, láttuk a stresszteszteket, ezeknek az eredményét is, de szerintem nem lehet egy olyan hatóságra bízni az összes hatáskört, amely úgy végezte el a stresszteszteket, ahogy mi láttuk természetes, hogy most meg kell vitatnunk azt, hogy merre menjünk tovább, és ezért nagyon sok aggáját a kollégáknak osztom, de még egy aggodalmat szeretnék felvetni, ez pedig a belső piac töredezettsége. Persze, bizonyos tagállamok jobban alkalmazzák a saját jogszabályokat, mint a közös jogszabályokat. Ezek a tagállamok elfogadtak, például mm, Belgium, Németország, Franciaország vagy az Egyesült Királyság elfogadtak olyan törvényeket, amelyekkel már előbbre járnak, mint az EU. Ez önmagában nem probléma, hogyha eljutunk ugyanazokhoz a célokhoz, és nem rontjuk a versenyhelyzetet a különböző államok és a különböző bankok között. De ez az EBA-nak a szerepét nem fogja feltétlenül megerősíteni, hogyha mindenki ország, a saját országában tagállami szövegeket fogad el. Már az egyik állásfoglalása óriási kísértés merült fel, hogy Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, hogy a belső piacnak az egységessége fennmaradjon, mert ezek a tagállami öm, jogszabályok ezek megakadályozhatják az egységességet. Nos tehát, nézzük is meg, hogy ezek a szövegek honnan jönnek egyáltalán, amelyeket az európai államok alkalmaznak. A pénzügyi stabilitási tanácstól? Vagy a saját kútfőből? Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük egyrésztről, hogy ne legyen ütközés a tagállami, illetve az Európai Uniós jogszabályok között. A második dolog, hogy tudunk a túlzott kockázatok ellen fellépni. Hogy tudjuk elkerülni azt, hogy ne az adófizetők pénzén kelljen újból és újból bankokat megvesz, megmenteni? Persze van, nak nagyon ö, nagy mértékben, például az Egyesült Királyságban 80%-ban újra államosított bankok, és itt pont azért mondom, hogy újra államosított, mert hogy az adófizetők pénzét döntötték bele. A, pini, a pénzügyminiszterek mindig meg akarják benteni a bankokat, akármilyen áron. De szerintem ne legyünk naívak. Radikális változtatásra van szükség. Megpróbáltuk az BRRD-vel és az SRF-vel ezt megcsinálni, de én személyesen már várom, hogy mi fog történni akkor, amikor egy nagy bank meginog. Tehát a kontextust ne veszítsük szem elől. Azt látjuk, hogy a miniszterek tanácsa nagyon is vonakodik, nagyon is húzódozik ettől a gondolattól. Mi lesz tehát az egyensúly a kockázatok elleni védelem, illetve a gazdaság bankok általi finanszírozása között. Volt egy látogatunk, a biztos, aki írásos válaszaiban kitért erre. Az euróvezetben bizonyos bankok már elkezdtek többet tenni, jobban segíteni a KKV-kat, a nagyvállalkozásokat, kötvényeket kibocsátani, stb. Tehát egy oldalra ez megtörtént, de más oldalról óriási szükségünk van arra, hogy növekedjen a beruházás mértéke egész Európában. Most ezt a bankok fogják megtenni. Hát nem tudom, de az, ha megteszik, akkor is nagyon fontos, hogy ez ne toljon el minket az árnyékbankolás irányába. Tehát nagyon is alaposan meg kell néznünk a helyzetet, és nincs meg még a kész válaszom, de nagyon fontos, hogy ne essünk bele a saját csapdánkba. A harmadik aggodalmam, én már kezdek kicsit filozófiai területre tévedni, de lehet, hogy az emberiség számára egy olyan helyzetben fogunk, fogunk kerülni, amikor a mani helyizmust um, kell a szem előtt tartani, és a jót elválasztani a rossztól, a jó banki tevékenységet elválasztani a rossz banki tevékenységtől. Néha vannak a kettő között átfedések, és néha nagyon nehéz meghúzni a határvonalat. De igazából legalább azt tudjuk elmondani, hogy tettünk valamit. De attól félek, hogy ideológiailag vagy filozófiailag némig eh, kétes ez a megközelítés, Szerintem akkor most elismer, elismételném. A belső piac töredezettségét el kell ö, kerülni, a túlzott kockázatokat el kell kerülni, még akkor is, hogyha megpróbáljuk <clears throat> közben az alulfinanszírozottságot megoldani, és a banki rendszerben nagyon észnél kell lennünk, hogy a jót a rossztól el tudjuk választani, és szerintem sokkal-sokkal nehezebb lesz ezt a problémát megoldani, mint most itt első pillanatban gondoljuk, és ezt nem csak a mm, meghallgatásokból szűrtem le, hanem Likanen úr következtetéseiből is. Tehát nagyon fontos lesz, hogy alaposan körüljárjuk ezeket a kérdéseket. Hogyan tudjuk a diverzitást megőrizni? A globális bankokra kitérve pedig, igen, van sok, és vannak olyanok, amelyeknek bizonyos tevékenységét mostantól tiltani fogjuk, és beszeretnénk tiltani. De továbbra is azt mondom, hogy az elfogadhatatlan gyakorlatokat nagyon is szét kell választanunk az elfogadhatóktól. Most pedig Fábio de Mázi kap szót a GUE részéről. Yeah, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Hökmárk úrnak is ezt a jelentést. Először is lehet, hogy meglepem önöket baloldaliként. Én nagyon szeretem a bankszektort, de én a biztos és unalmas, jó öreg bankszektort szeretem. Régen megvolt ez a hagyományos szabály, hogy a bank, három, bankár elment három órakor golfozni, miután felvet, bevette a betéteket és kiadta a kölcsönöket. Egyetértek Hökmark úrral, hogy a, a kevés hitel a problémája az azért van, mert túlszabályozzuk a helyzetet. Igaza van Hökmark úrnak abban, ez a rengeteg szabályozás, amit említett, jogszabály a MIFID-től kezdve okozza a gondot. Igazából nem a jogszabályok számával van a probléma, hanem ezeknek a típusával a probléma. Említettem ugye legutóbb, hogy 37 oldalas jogszabály volt, a Dodd-Frank törvény az 800 oldalas, és nem tudom, hogy az EU-s jogszabályok pontosan mekkora terjedelműek, de hát nagyon fontos ez, és most a strukturális reformok mondják majd meg, vagy adják majd az igazság pillanatát, meg fogjuk látni, hogy mi a valóság, mi az igazság. A kollégák említették azt is, hogy egy bank túl nagy a csődhöz, és az egyéb problémákat is. Tehát amikor ugye úgy döntünk, hogy megmentünk egy bankot, akkor ne lehessen olyan, hogy egy csődhöz túl nagy bankot megmenthessünk, mert ez lehetetlen. A rendeletben még most is megvannak ezek a kivételek. Egyébként, hogyha a pénzügyi stabilitással kapcsolatban aggályok merülnek fel, akkor kivételt lehet tenni, és így tovább. Hát egyelőre ez még így nem valós ígéret arra vonatkozóan, hogy az adófizetőknek soha többet nem kell a bankokat megmenteni. Most akkor itt az idő, hogy megtegyük ezt a valódi ígéretet, tehát megtöltsük tartalommal, hogy tényleg ne lehessen ilyen majd a jövőben. Azonban térjük vissza a kiinduló ponthoz, ha tényleg a túlszabályozás a probléma, és hogyha Görögországra vagy Olaszországra tekintünk, ahol nem sok beruházás jön, nem sok beruházás tapasztalható, hát akkor azért azt is látjuk, hogy nem biztos, hogy itt csak a túlszabályozásról van szó, hanem a bankszektor állapota és a makrogazdaság állapota szorosan összekapcsolódik. Nem lehet jól működő bankok nélkül jól működő makrogazdaság, és nem lehet működőképes gazdaság akkor sem, hogyha nincsen a hitelekre kereslet, hát akkor a bankok nem fognak hitelt nyújtani. Aztán a derivatívák, az árjegyzés, és így tovább területei. Hát mondtam, hogy vannak olyan területek, ahol szükséges az árjegyzés, de hogyha megnézzük a puszta adatokat, akkor azért nem lehet elmagyarázni a derivatív szektor szerepét, amit így játszik, tehát csak a fedezett teremtésben, és így tovább. Hát ha megnézzük ezeket az adatokat, és megpróbáljuk kirakni a kirakós darabkáit, nem először a kép. Tehát azért a valós gazdaság, a reál gazdaság igényeinek a finanszírozására szükség van, a derivatívák ö, ö, fedezete nem ö, kockázatmentes. Tehát az én gondolataim hasonlóak ö, Jacob gondolataihoz, és azt hiszem, hogy mindenképpen beszélnünk kell az árnyékbanki rendszerről, arról, hogy a kockázati alapoknak milyen hitelezést lehet biztosítani, tehát mindenképpen szükséges valamit tenni, és azt nem akarjuk, hogy a felügyeletek ki legyenek téve a politikai nyomásnak, illetve minden, lobbizásnak, tehát hogy nagy intézmények aztán oda járjanak lobbizni. Tehát mindegy, hogy a kereskedési könyv mérete vagy más mutatók alapján határozunk meg korlátokat, de szeretnénk szigorú feltételeket szabni, és a belső kockázat alapú modellektől is egy kicsit térjünk el. Hát itt vannak a stresszteszteknek az eredményei, tessék. És hogyha őszinték vagyunk, akkor megint mit csináltunk itt is? A bankok saját belső kockázati modelljeire támaszkodtunk, amelyek bizony a válságban bebizonyították, hogy nem működnek tökéletesen. Hát a gondok gyökerét megint nem sikerült feltárnunk vagy megoldanunk. Nagyon sok célkitűzés van ebben a jogszabályban, mindjárt az első cikkben, ezek nagyon jó és támogatandó célkitűzések, de a véleményünk szerint a különválasztásnak a kérdését ide kellene venni, és nem csak egy ilyen ködös meghatározásba valahol így belevenni, hogy a pénzügyi stabilitás számára kockázat vagy fenyegetettség. Tehát mi figyelni fogjuk ennek a jogszabálynak, illetve a kapcsolatos, ezzel kapcsolatos munkának az előrehaladását, és arra fogunk figyelni, hogy az adófizetők pénzét védjük, és hogy ez a szakbizottság és ez a parlament betartsa, amit ígért. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, a zöldek következnek, és Plam, Lambert úr. Hát igen, Fábio, én biztos vagyok benne, hogy ti többet fogtok tenni, mint csak megfigyelni azt, hogy milyen munka zajlik. Én egyetértek Jákobbal, és azzal is sok mindennel, amit Fábio mondott, és sok mindennel abból is, amit Gunár és Szilvia mondtak. De hadd kezdjem azzal, hogy egy-két kiinduló pontra visszatérek. Ugye Günár azt mondta, hogy Európa most attól szenved, hogy nincs befektetés. Méghozzá e, nincs meg az a hosszú távú befektetés a, sem a magán, sem a közférából, amire szükség lenne. Tehát nagyon-nagyon kevés áll rendelkezésre. De hát az zene a füleimnek, hogy a túlszabályozás az akadályozza a befektetéseket. Hát e, ha ez nem a e, megoldás, és nem a gyógyír minden problémánkra, az, hogy a bankokat szabályozzuk és segítsük, hát azért legalábbis fontos. Ha egy jogszabály értelmében betéteket gyűjthet valaki, és mondjuk a jelenlegi szabályok szerint nem mehetne egy cent sem máshová, mint a reálgazdaságba, akkor meg lenne a megoldás. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk a betétesek pénzének egy részét másra használják a bankok, és akkor viszont, hogyha nincsenek strukturális reformok, ez akadályozza a befektetést, és ez akadályozza azt is, hogy a pénzek a reálgazdaságba áramoljanak. Én lehet, hogy tudom szív, hogy nem értesz egyet velem, de hát ez a helyzet. A második dolog, nem az egyetemes bankokkal volt itt a probléma. Én állandóan hallottam, ezt több tucatszor emlegették, hogy ez a gond, de rendben van, én is diversifikált bankrendszert szeretnék. Igen, az egyetemes bankoknak is lehet ebben hely. A kérdés az, hogy ezek mekkorák legyenek. De vegyünk csak egyetlen egy példát, a Dexia példáját. A pénzügyi válság a egyik főszereplője az én hazámban a Fortis volt. Hogyha meg lett volna a strukturális szeparáció, akkor a Fortisnak soha nem lett volna a könyveiben 45 milliárdnyi kaka, ha így mondhatom. És ö, tudják, hogy nagyon sokan immunisak voltak, de tudják, hogy a Lehman Brothers ö, hogyan ö, szerepelt, illetve hogy Spanyolországban milyen bankok voltak, és azok hogy jártak el, ez mind-mind igaz, de hát azért azt nem mondják már, hogy akkor a megoldás az univerzális bankoknak a létrehozása. Ez szerintem nem passzol a valós tényekhez. És a negyedik dolog, szerintem már túl sokat tettünk most is, idáig is, túl sok a szabályozás, és csak visszatérek arra, amit Said mondott. Nagyon egyszerűen mérem én ezt és eléggé liberális piaci megközelítést alkalmazok. Piacgazdaságban élünk. Úgyhogy nem tudom elfogadni azt, hogy bármilyen magáncég különleges státuszt élvezhessen, és az adófizetők mentegessék meg, amikor veszít. Hát ez egyáltalán nem piacgazdaság, ez inkább a szovjet típusú gazdaságra emlékeztet engem, nem a piacgazdaságra. És a pénzügyi jogszabályokkal ne ezt érjük el, azt kellene megtennünk a jogszabályokkal, hogy magabiztosan az adófizetők szemébe nézhessünk, és azt mondhassuk, hogy nincs már többet olyan bank, amely túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen. Hát a CRD egy picit ebbe az irányba megy, de hát az az igazság, hogy ez még kevés. Az SBRD persze tovább megy ebben az irányban, de mondom, hogy még mindig rettenetesen messze vagyunk attól, hogy valóban működjön a piac. És hát tessék, mindenkinek el kell dönteni, hogy melyik táborba tartozik. Most akkor a piacgazdaságot támogatja, vagy sem. De az nem lehet, hogy piacgazdaságot akarunk, amikor az a mi céljainknak megfelel, és utána pedig nekiállunk dirigálni és az állam által vezérelt gazdaságot akarni, amikor olyan a helyzet. Hát nem lehet mind a kettőt, vagy az egyik, vagy a másik. Az előzetes megjegyzések ugye akkor megvoltak. Egy-két cikkre szeretném még felhívni a figyelmet, ahol a véleményünk szerint nagyon fontos odafigyelni. Az első maga a jogszabály célkitűzései. Ugye mit akarunk elérni? És ezt már mondtam Szilvinek is, itt most nem arról van szó, hogy a jó lakossági kereskedelmi bankok, illetve a rossz befektetési bankok, és így tovább. Nem, itt arról van szó, hogy jól vagy rosszul irányítanak-e egy bankot. Amit meg akarunk akadályozni, az a fertőzés. Tehát, hogyha a pénzügyi rendszer egyik részében fertőzés van, azt nem akarjuk, hogy elterjedjen a pénzügyi rendszer további részeire. A második dolog, amit nem akarunk, az az, hogy állami támogatásra, közpénzek támogatását fordítsunk olyan dolgokra, amelyek nem tartoznak az alapbanki tevékenységhez, olyan banki tevékenységhez, amely elengedhetetlen a társadalom számára. Tehát legyen garancia, a fontos banki tevékenységekre nézve, az alaptevékenységekre, de egyébként mindenképpen korlátozni kell azt, hogy milyen fajta közpénz támogatás lehetséges az egyéb tevékenységek esetében. Nagyon-nagyon világosan meg kell ezt fogalmazni, tehát a definíció az legyen konkrét, hogy ezek és ezek a tevékenységek azok, amelyek életbevágóak, tehát amelyek alaptevékenységnek minősülnek, és a többi pedig nem. Ha pedig a bankok részvényesei játszadozni akarnak, parancsolhatnak, játszanak, parancsoljanak, de a játékot a saját kockázatukra folytassák, ne az adófizetők pénzére, ne a közpénzeket használják fel és a kereskedelmi bankok pedig ha tudják folytatni a tevékenységüket. Második dolog, a hármas cikk a hatókört írja le. Körülbelül 30 bank megvan említve, hát szerintünk inkább azt a definíciót kéne meg itt használni, ami a bankunióban szerepelt már, hogy mi a jelentős bank, és akkor ezt alkalmazzuk a 28 tagállamra. Ez ugye az eurozóna esetében az 1,30-ad, plusz azok a bankok, amelyek az eurozónán kívül vannak, de megfelelnek ugyanennek a definíciónak, ekkor vagyunk következetesek. Van, aki azt mondja, hogy hát persze, de ezek közül a bankok közül vannak, amelyek nem annyira aktívak a tőkepiacokon, és így tovább. Hát igen, de azért lehetnek változások, mi nem egy statikus fotót nézünk itt, hanem a dinamikus változásokra szeretnénk reagálni mindig, és meg akarjuk akadályozni, hogy a meglévő bankok veszélyes vizekre evezzenek. Aztán a prop trading, hát ezt le, le kellene tiltani szerintem, egy kicsit franciásan most itt nagyon lazán vették, semmi nem számít már, nem tartozik ebbe a definícióba, de hát ezt meg kellene akadályozni mondjuk nem lehet minden egyes brokernek a fejébe csipet ültetni, és tudni, hogy mit miért csinál, és mi minősül ilyenfajta kereskedésnek, és mi nem, tehát én ezt nem fogom megtenni, és sose fogom támogatni, mert ugye a magánélet és egyéb védelme és jogok védelme nagyon fontos. Tehát én szerintem ne a szűk definíciót alkalmazzuk, hanem egy bővebbet. Az egyéb kereskedelmi tevékenységek szétválasztása a 9-től a 21-es cikkig, az alapelemekkel egyetértünk, de Nekünk jobban tetszene az, hogyha mondjuk egy ilyen közlekedési jelzőlámparendszert alkalmaznánk, tehát mondjuk lenne piros lámpa, amikor nem lehet vitatkozni, kötelező a szeparáció. Aztán lehet mondjuk zöld lámpa, ahol nyilvánvalóan, hogyha bizonyos küszöbértékek alatt tevékenykedik valaki, akkor nincs vita, ez lehetséges, és a sárga jelzőlámpa, amikor a küszöbb értékek fölött van, tehát magasabb a tőkeráció, de ö, még valamennyi mozgástere van az érintett intézmények, de nem túl sok. És itt oda kell figyelni, mert azt nem akarjuk, hogy a bankok szépen visszatárgyalják magukat a veszélyes területekre, és aztán utána pedig közpénzből kapjanak támogatást, hogyha baj van. Aztán a felügyeleti tőkekövetelmények, a, amivel a piaci tevékenységet mérhetnénk, itt azt lehetne mondani, hogy mondjuk az első szintű tőke 10%-a, 5% hogyha szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és így többet mondhatnám más persze, hogy a, az első kategóriás alaptőkét lehet manipulálni, és ezért nem jó ez a mutató, rendben van, ezt el tudom fogadni, tehát lehet, hogy robusztusabb mutatókra van szükség. Hát a stressztesztek egyébként ezeket a mutatókat használták, és ez, te, ez egy teljesen hibás megoldás, és én még nem láttam semmilyen olyan tanulmányt, amely ugyanezekből az adatokból ugyanilyen következtetésekre e, jutottak volna, hogy sokkal több tőke szükséges a bankoknak ahhoz, hogy túléljenek. Végül pedig, és megint e, azt mondom, hogy itt osztom Szilvinek az aggáját, e, hogy a tagállamok esetében, ha kivételek vannak, az aggályos. Aztán még valami, az Egyesült Királysággal kapcsolatban nagyon sok kritikát megfogalmaztam, de ezt komolyan vették, és valószínűleg ők állnak a legközelebb a, az igazi arany standardhez, ha így mondhatom, tehát hogy milyennek kellene lennie ennek a reformnak. Mi a véleményem a nemzeti reformokról Németországban, Franciaországban, Belgiumban? Hát szerintem ezek csak olyan manőverek voltak, amelyek nem valósították meg a szeparációt, hanem egész egyszerűen az európai jogszabályokat próbálták egy kicsit fellazítani, előre megjósolni, és így tovább. Az egységes piac integritását muszáj megőriznünk, és itt nagyon nehéz döntés előtt állunk. Vagy az integritás megőrzésének az az ára, hogy hamis reformokat hajtunk végre, mint például a francia, a német és a belga reformok, hát akkor én azt mondom, hogy én nem vagyok hajlandó ilyen árat fizetni, vagy pedig a másik, amit választhatunk, és akkor persze a britek kivételét fenn kell tartani, tehát hogy ők elmehetnek olyan messzire, amilyenre akarnak? akarnak. Tehát a másik dolog, hogy ugye összepasszintjuk a brit és a kontinens szintjét, és akkor megőrizhetjük az egységes piac integritását. A két szélsőség között kell tehát az egyensúlyt megtalálni, de én nem vagyok hajlandó feláldozni a reformokat, csak az egységes piac kedvéért. A hibáson működő egységes piac a számomra nem jobb, mint egy olyan egységes piac, ahol legalább van egy sziget, amely megpróbálja megőrizni a piacgazdaságot, hogyha fogalmazhatok így. És utolsó sorban pedig szeretnék még valamit elmondani, mert hallottam Szilvi kritikáját, hogy igen, e, persze e, be lehet ezeket a reformokat vezetni, hát persze nagyon könnyű e, kiönteni a gyereket a fürdővízzel, és azt mondani, hogy hát igen, ilyen, a, ilyen az élet, hát én nem tudom pontosan a számadatokat, de hát mindegy, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a piaci tevékenységek, azok tényleg olyan tevékenységek, amelyek legitim tevékenységek lehetnek, és ezeket alapelvek elvileg nem lehet ellenezni, nem mondhatjuk azt, hogy ezek már eleve nem jók, de azt nem tudjuk elfogadni, és nem tartom elfogadhatónak, hogy mi olyan tevékenységeket támogatunk, amelyek méghozzá közpénzekből, amelyeknek semmi köze a reál gazdaság működéséhez. A Deutsche Bank fő lobbistájával egyébként én beszéltem, és egy nap, egyébként pont itt a parlamentben zajlott ez a vita, és akkor például a brit kincstár egyik képviselője is itt volt, és azt mondta, hogy kérem, uram, válaszoljon nekem igennel vagy nemmel a következő kérdése. Elfogadná-e azt, hogy a Dolce Bank a piaci áron finanszírozza a tevékenységeit, tehát ez azt jelenti, hogy a közpénzek támogatása nélkül, ennek a beszámítása nélkül, és mi volt a lobbistának a válasza? Nem. Tehát a Deutsche Bank számára elfogadhatatlan volt az, hogy ő most már többet ne kapjon a közpénzekből támogatást. Hát nagyszerű, de most akkor sokkal több kell, azt hiszem, ahhoz, hogy a Deutsche Bank elveszítse a szüzességét. Na mindegy, én most befejezem ezt. Azt gondolom, hogy a tanács mondjuk én nem vagyok azok között, akik azt mondják, hogy a parlamentben, hogyha itt nagy többség van, akkor fel kell áldozni az ambícióit mert a tanásban majd meg lesz az az ambíció szint. Engem nem érdekel, hogy a tanásnak milyen ambíciói vannak. És még valami, ami történt tegnap, megkapta a zöld utat országonként ez a publikáció. Ugye azt mondták, hogy végre most már megvan az átláthatóság, és ez nem káros a gazdaság számára. A parlamentnek pedig egyhangú volt az álláspontja, a tanácsnak is majdnem egyhangú volt az álláspontja, egyetlen egy tagállam volt csak, aki nem értett egyet, de 27 tag, tagállam ellemezte, és végül a parlament akarata győzedelmeskedett. Tehát szerintem itt politikai helyzet van, mi, nekünk lehetnek komoly ambícióink, és hogyha a pénzügyminiszterek ilyen irányba akarnak menni, akkor nem tudom, hogy miért kell megkönnyítünk, megkönnyítenünk az ő életüket. Köszönöm szépen, Filip, most pedig a vita következik a jelentkezések alapján. Nyolcan jelentkeztek már, le fogom zárni a listát, mindenki két percet kaphat a kérdéseire, és Válc úr az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az első mai eszmecsere során már nagyon sok minden elhangzott részletesen. Nincs sok időnk, két perc alatt nem tudok a részletekbe menni, ezért általános megjegyzéseimet szeretném előterjeszteni. Úgy gondolom, hogy a bankunióval, amit létrehoztunk, itt valóban sok mindent elértünk már, és úgy gondolom, hogy ennek kapcsán egyetértünk abban a szabizottságban, hogy a pénzügyi stabilitást majd elősegíti Európában a bankunió. Vannak, azok, vannak azonban még olyan részek, amelyről beszélnünk kell. A bankunió megvalósítása a jövőben európai és nemzeti szinten is foglalkoztatni fog bennünket. Másrésztről viszont azt is fontos látni, hogy el kell azon gondolkodnunk, hogy összességében az európai pénzügypiacokkal, a piaci szereplőkkel az elkövetkező években mit vártunk el, joggal vagy jogtalanul, de ennek kapcsán el kell mondjam azt, hogy a jelenlegi szabályozások a banki reformokat, amiről most beszélünk, és ami, amin a bizottság javaslatot is illeti. Nos, mindennek meg kell felelnie ezeknek a hatásoknak is. Az a téma, ami alapja a bizottság javaslatnak, az eléggé átfogó, a bankunió kapcsán. Gondoljunk itt csak eh, arra, hogy eh, nagyon gyakran hallhatjuk azt a kifejezést, hogy túlságosan nagy ahhoz, hogy csődbe menjen, túlságosan nagy ahhoz, hogy megmentsék. Tehát pontosan eh, ezért szeretném azt is hangsúlyozni, amit Günner Hökmák a jelentéstevő is elmondott, hogy a bank szerkezeti reform alapjai megváltoztak, és ennek megfelelően kell bánnunk a bizottsági javaslattal. Úgy vélem, hogy itt mindenképpen a szemmérték a helyes kifejezés, és ezért várom már azt a bizottsági vitáinkat az elkövetkező hónapokban. Szerintem nagyon izgalmasak lesznek ezek a viták. E, ha egy dolgot kívánhatnék, akkor az az lenne, hogy jó lenne, hogyha kevesebb rövidítés lenne, mert már így is elég sok rövidítés van, örülnék, hogyha mindent inkább teljes szavakkal írnánk körbe. Okay, so no BR. Jó, akkor ne legyen BRS. Liza Ferreira. Kérem, hogy tartsa magát a két perces határhoz, hiszen még sok napi rendi pontunk van. Jó, akkor megpróbálok gyors lenni. Nagyon fontos ügy ez, amiről ma eszmecserét folytatunk. Nagyon fontos tehát ez a most előttünk álló ügy. Úgy gondolom, hogy már rengeteg munkát végeztünk el eddig is, ez igaz, de ez az utolsó puzzle darabka, amit a napi rendünkre fel kell venni, és amiről tárgyalnunk kell. Már régóta készülünk erre. Az a kockázat áll fenn, hogy nem fogunk mindent elvégezni amit jogszabályalkotás területén terveztünk, hogyha megtartjuk azokat a nagy, bonyolult bankokat, amelyek túl bonyolultak ahhoz, hogy szabályozzuk őket, hogy megértsük őket, és nem tudjuk ellenőrizhetőbbé, kezelhetőbbé tenni őket valamilyen olyan megközelítéssel, amit például jogszabályként a felügyelők is alkalmazhatnának. Két-három előttem szóló is es, említette, és én is szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanakkor nem egy légüres térben dolgozunk. Már egy számos kezdemény, már egy sor kezdeményezést elfogadtak az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy amikor az európai keretet létrehozzuk, és ez alapján próbáljuk megszervezni a bankokat és a bankszektor struktúráját, akkor a polgárok érdekeit tartjuk szem előtt, a pénzügyi rendszer stabilitását és az állampolgárok biztonságát, és nem az egyik vagy a másik tagállam érdekeit képviseljük, amelyek már elkezdtek dolgozni ezen a területen, hogy a saját belső érdekeiket védjék meg. Nagyon sok érdek fog ütközni ebben a vitában, de szerintem megfelelő szellemben kezdtük meg a munkát. Köszönöm. Antónia Tajani következik. Prezident, jó parto... Köszönöm szépen, elnök úr. Én Hökmár kolléga megjegyzéseiből indulok ki, tehát a 300 milliárd euró, amelyet nem fektettek be Európában. Hát a reálgazdaság problémáját Lambert kolléga is felvetette, értek vele, hogyha blokkoljuk a reálgazdaságot, akkor a pénzügyi tevékenységek sem tudnak működni. Tehát muszáj a bizalmat visszaállítani a reálgazdaságba. Politikai beavatkozásokkal, jó normákkal, nem túl sok normával, hanem jó minőségű normákkal, tehát nem a számmal van baj, hanem ezeknek a minőségével több konkrétum és kevesebb ködösség, ködösítés, a befektetőknek kell nagyobb bizalmat adnunk, mert akkor máshol fognak befektetni, ha nem bíznak az EU-ban, akkor kívül fognak befektetni majd az EU-n kívül. A pénzek megvannak, a pénzügyi eszközök megvannak, de, de, és mi hiányzik? A bizalom. És eztán nem fektetnek be. Ahhoz, hogy valaki jól be tudjon fektetni, stabil szabályokra van szüksége, amelyek lehetővé teszik a bankok számára, hogy a reálgazdaságot segítsék, és nem csak a nagy vállalatok a reálgazdaság, hanem a kis és középvállalkozások is emlékeztettek, hogy a szakbizottság, a parlament milyen jó döntést hozott, amikor a Bázel 3-asba a KKV támogató tényezőt beépítette, tehát hogy támogassuk a kis és középvállalkozások hitelhez való hozzáférését. Amikor a reál gazdaság támogatásáról beszélünk, akkor meg kell különböztetni a nemzetközi bankokat és azokat a kicsike bankokat, amelyek az én véleményem szerint mindenképpen védelmet érdemelnek az új szövegek esetében is, amelyeket majd még elfogadunk itt a munkánk során mert egyébként azt kockáztatjuk, hogy a nagybankokat megvédjük, a kicsiket pedig nem, azokat a kisbankokat nem védjük meg, amelyek a kis és középvállalkozásokat közvetlenül segítik, és hitelhez való hozzáférést biztosítanak, így támogatják a családokat, és így tovább. Hát ne felejtjük el, hogy az Egyesült Államokban is vannak szankciók a nagybankok esetében, az EU-ban is, hogyha mondjuk megpróbálnak adót elkerülni, és így tovább együttműködni. Tehát azért engem érdekelne, hogy ebben a szövegben hogy hol van benne a támogatás, legyen benne világosan a reálgazdaság támogatása, illetve az a garancia, hogy a kis bankok védelmet kapjanak, mert ezek támogatják a reálgazdaságot igazából. És láttam már, azt is, azt is szeretném látni, hogy az ITRE szakbizottság véleménye lehetővé tegye Hökmár kollégának azt, hogy egy integrált szöveget hozzon létre, az ITRE bizottság is majd megtesz mindent, ami tőle telik, hogy ebbe az irányba menjünk, mert osztja a Hökmárkul véleményét, ha nincsen a rágazdaságnak támogatás, akkor nem tudunk jó eredményt elérni makroökonomiai szempontból. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, Néna Gill következik a szocialistáktól. Köszönöm, elnök úr. Számos megjegyzés, amit egyébként én is szerettem volna elmondani, már elhangzott egyetértek, hogy rendkívül fontos ez a probléma számunkra, hiszen a korábbiakban nem sikerült megoldanunk. És szerintem a közvélemény még nem bízik abban, hogy a bankok majd saját magukat szabályozzák. Úgyhogy nekünk kell ezt a feladatot elvégezni. A fő probléma, vagy a fő gondolat, amit én támogatni tudok, az az, hogy nem támogathatjuk, nem szponzorálhatjuk a azokat a bankokat, amik túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek. Kell, hogy legyen egy olyan elvünk, amivel meghatározunk, hogy melyik ponton vagy mikor léphetnek tovább a tagállamok. És ez a rendelet akkor sem, vagy ez a szabályozás akkor sem fog működni, hogyha az árnyékbankolást nem kezeljük. Amikor ezt a problémakört megvizsgáljuk, a pénzügyi stabilitási testület múlt héten hozott nyilvánosságra néhány adatot, amiből kiderült, hogy az árnyékbanki szektor majdnem olyan nagy, mint a válság előtt. Tehát kritikus fontosság, hogy ezzel is foglalkozzunk. Én a pénzügyi piacokon szereplő alapokról szóló jelentést készítem elő, és ott is szeretnék kitérni erre a kérdéskörre. És szeretném csatlakozni azokhoz, akik azt mondják, hogy ennek a jogszabálynak a fő feladata az, hogy a reálgazdaságot támogassa. Ez a lényeg számomra. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Sven Gigolt kap szót. Köszönöm, kollégák. Meglepett néhány felszólalás, ami eddig elhangzott, de úgy gondolom, hogy jó irányba halad a vita. Európában világos elvek mellett tettük le a voksunkat, hogy a szociális piac gazdaságot világos szabályok közé szorítsuk. De néhány felszólalás pont azoktól a pártoktól érkezik, amelyeknek az a tiszte jutott, hogy ezeket az elveket megfogalmazzák, nem, utalta, nem utaltak ezekre az elvekre, amikor ezt a jogszabályt említették. A belső piac versenyre épül. A verseny azt jelenti, hogy nincsenek olyan szereplők, amelyek olyan nagyok, hogy bizonyos alpiacokon a hatalmukat éreztethessék. Tehát meg kell néznünk, hogy vannak-e olyan alpiacok, ahol bizonyos felek ezt az elvet sértik. Aztán a szociális piacgazdaság az a felelősségre épül. Ez azt jelenti, hogy egy, nincsenek támogatások, és hogyha valaki téved, ha valaki bajba jut, akkor a beruházó az osztozzon a kudarcban. A garanciák azok a betéteseket védik. Ez a de facto betéteket védő garancia fennel a veszély, hogy arra lesz felhasználva, hogy más banki tevékenységeket támogasson. Tehát biztosítanunk kell azt, hogy a felelősség elve alkalmazásra kerül, és nincsenek keresztámogatások. Utolsó sorban a szociális piacgazdaság a választásra épül, amit pedig különbözet nélkül kell, hogy tudjon meghozni mindenki. Nem lehet sokkal kevesebb információval rendelkezőre rátukmálni valamit, anélkül, hogy tájékoztatnánk. Nagyon kevesen utazt, utaltunk erre a munkára. Likanen nem nézte meg. Te, Szilvi, te igen, te voltál az egyetlen, aki a kezdetben utalt rá. És nem szabad tovább lépni, anélkül, hogy egy alapvető fontosságú, alapos tanulmányt készítenénk. De azt hiszem, hogy az általános elvek fontosak, nem az, hogy túl sokat tettünk el, vagy túl keveset. A szociális piacgazdaság elveit a bankszektor is tiszteletben tartja el, csak úgy, mint más területek. És attól félek, hogy nem nézzük eléggé az elveket, hanem inkább nemzeti érdekek, bizonyos típusú bankok érdekei irányítanak minket, és ez egyáltalán nem hasznos. Köszönöm, Pervans Berez kapszót. Köszönöm szépen, köszönöm Gunnar Hökmárknak is azt, hogy meghatározta azt a keretet, amin belül kezelnünk kell ezt a kérdést. Úgy vélem, hogy el kellett jutnunk ide. Be van kapcsolva a mikrofonom. Tehát valóságban ebben az óriási vitában, ami előttünk áll, a gazdaság, a reálgazdaság finanszírozása, itt meg kell tárnunk az utat. Ha nézem azt, hogy az Atlanti óceán két partján mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági tevékenység, illetve a beruházások szintje összefügg. Az USA máshogy áll hozzá ehhez a kérdéshez, mint mi, akik a stabilitás, a pénzügyi piacok stabilitása felől közelítjük meg ezt a vitát. Még akkor is, amikor mellesleg éppen nyitva vannak a ö, TTIP. Jó, TTIP tárgyalások. És ezzel kapcsolatosan azt is gondolom, hogy az európai kontextus sokat változott a vita kezdete óta, amikor elkezdtünk a bank struktúra jövőjéről tárgyalni. Nem csak az bankunió jött létre, hanem a különböző architektúrájú bankoknak az egészségére is gyakorol ez hatást, de ezt a hatást még nem ismerjük alaposan. Még egy gondolat, a belső piacsal kapcsolatban. Óriási ez a piac, és ezzel kapcsolatban van egy aggodalmam. A banki struktúrák kérdését meg kell vizsgálni, mégpedig szegmensenként, bank típusonként meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan járulnak hozzá a reálgazdaság finanszírozásához. És ebből a szemszögből úgy gondolom, hogy ha egy típusú bankot, vagy egy típusú banki struktúrát támadunk, az egy a helyzet feldarabolt elemzéséhez fog vezetni. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, ahogy ott már Karasz is a kríz vitában tette, szegmensenként Hát részletenként végig kell vizsgálni a gazdaság finanszírozásának a lehetőségét. A folyamatok újraállamosítása helyett egy átla, általános képet kell kapnunk, ami alapján be tudjuk ismét indítani az európai gazdaságot, ahelyett, hogy feldarabolnánk. És még egy kiegészítő dolog, az európaiak fellépésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy ebben a vitában senki nem javasol egy nagy dílt a banki szektornak. De arra van szükségünk, hogy ellenőrizzük, nézzük meg joghatóságonként és szegmensenként azt, hogy a pénzügyi piacok stabilitását hogyan lehet megőrizni úgy, hogy a bankok ismét elkezdjenek a gazdaság finanszírozásában részt venni. Köszönöm szépen, most pedig ott már Keresz kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A vita alapján az a benyomásom, hogy ebben a jelentésben de facto a jelenlegi jogszabályozást tekintjük át, megvizsgáljuk azt, hogy milyen céljai vannak a pénzügyi piacoknak, milyen a, bankszek, a banki szektor szerkezete, ezt akartuk mint tárgyalni ebben a jogszabályban. És úgy gondolom, hogy ennek a területnek van lehetősége, viszont ezzel a vitával igazából egy kiindulópontnál vagyunk a bizottság javaslata alapján. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mi történt 2008 óta annak irányába, hogy sikerüljön a megfelelő szabályokat létrehozni, akkor azt láthatjuk, hogy van egy általános értékelési jelentés is a pénzügypiacokról kapcsolatban, de azt is hallhattuk az elején, hogy nem, hogy a az értékelésről is egy hatástolmányra van szükség. Tehát nagyon sok jelentést egyesítettünk, viszont ezeket most nem fogjuk külön kezelni, hanem ez mind egy jelentésben van. Ezért azt javasolnám, hogy ezen jelentések jelentéstevői üljenek össze, és tisztázzák azt, hogy mit hol tesznek meg, mert az egyik egy saját kezdeményezési jelentés, a másik egy értékelő jelentés, a harmadik pedig egy jogakotási jelentés. Tehát pontosan el kell azon gondolkodni, hogy hol vannak az egyes súlypontok, amelyeket mi szeretnék látni a jelentésekben és az általános vitában, mert egyébként nem tudunk már megfelelni a feladatunknak. A szociális piacgazdaságból kell kiindulni, aztán csatlakozni kell a Likánen jelentéshez is, és meg kell vizsgálni a többi aspektust is a többi jelentésben. Meg kell vizsgálni azt, ezeket hogyan lehet ebbe a jelentésbe jobban integrálni, még akkor is, ha mindent nem tudunk ebbe a jelentésbe integrálni úgy gondolom, hogy a banki struktúra reformjának kell megfelelnünk, és kell egy külön jelentés is a különböző banki struktúrák értékelésére, amelyek az LKB alá tartoznak, és ezen kívül beszélni kell a banki struktúrák felügyeleti problémáiról is. Tehát erre van egy külön jelentés. Azt kérném, hogy a jelentéstevők üljenek össze, és vitassák azt meg, hogy az egyes jelentéseknek mi a súlypontja. Thank you, Olle Ludvigson. Köszönöm szépen, Olle Ludvigson képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos az, hogy pragmatikusan szemléljük ezt a jelentést, vizsgáljuk azt meg, hogy milyen eszközökre van szükség, ahhoz, hogy eh, a legnagyobb bankokat kézben tudjuk tartani. A Likánen jelentésben is számos eh, megoldási lehetőség volt, illetve rámutatott az jelentés arra, hogy számos eh, hiányosság van. A bizottság egy jelentést készített, jó eszközöket javasoltak, de ezek közül nem mindegyik teljesen jó, és néha nem igazán kiegyensúlyozottak a szabályok. Nagyon fontos a saját számláskereskedés kereskedés megtiltása, de ennek érvényesnek kell lennie a nagy, illetve a kis bankokra is. Persze annak is megvan az oka, hogy gondoskodni kell arról, hogy a felügyelet és a pénzügyi stabilitás, hogyha ezek veszélybe kerülnek, akkor eh, valóban itt el lehessen választani a különböző tevékenységeket. Nagyon sok olyan javaslat van itt, amelyről hosszasabban kell majd beszélnünk, és arról is beszélni kell, hogy mi az általános kiindulópont, kiindulópontunk. Még egyszer mondom, hogy minden eszköznek a helyes helyen kell állnia, és szerintem jól betartottam a felszólalás időmet. Elnök, köszönöm szépen, Kováli kollega. Már Kováli, köszönöm szépen, megpróbálok gyorsan hozzászólni. Én uh, az első mandátumomat töltöm itt. Egy bankban dolgoztam 2009-ben, amikor a válságot éltük, és hát nem nagyon járultunk hozzá a rendszer kockázatokhoz, de egy valamit el tudok itt mondani, én meghallgattam az előadót. Nagyon sok minden történt az elmúlt években, és a kérdés az az, hogy mi változott meg, mi, mi volt ennek a sok lépésnek az eredménye. Hát a vállalkozások, amelyek leginkább a reálgazdasághoz kötődnek, a hagyományos bankszektorhoz, amelyek munkahelyeket, GDP-t teremtenek, tönkrementek és közben ez a szisztemikus valóság, ugye a nemzetközi cégek, a nagybankok, a multinacionális cégek meg pénzügyi támogatást kaptak a központi bankoktól, beléjük pumpáltak hatalmas összegeket, óriási mennyiségű likviditást, ami szerintem hibás. Úgyhogy felteszem a kérdést, hogy nem kellene valamit tenni annak érdekében, hogy ezt a fajta válságot lezárhassuk, Hát eh, hogyan lehetne a bankszektort a reálgazdaság szolgálatába állítani, hogy aztán munkahelyeket tudjanak teremteni, mert hiszen szükség van erre, és szükség van a vagyon újra elosztására is. Én azon gondolkodom, hogy most inkább az úgymond a sterilizálás felé kellene haladnunk, tehát nem eh, ilyen kis aprócska beavatkozásokat kéne megtenni, hanem valami olyan lépést kéne tenni, ami eh, nagy volumenű és aminek nagy hatása van. Hát a nyilatkozatok már megvannak, de le kell tenni valamit az asztalra, és nagyon komolyan dolgozni abban az irányban, hogy a rendszerkockázati helyzetet tisztázzuk, és nem csak Európáról van szó, hanem nemzetközi szinten is lépni kell, mert ez egy globális probléma, nem csak európai probléma. És nagyon komolyan kell ezzel foglalkozni nemzetközi szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most mielőtt megadnám az előadónak a szót újból, én is szeretném még a bizottságot hallani. Egy rövid hozzászólás erejéig parancsoljanak. A bizottság képviselője, köszönöm szépen mindenkinek, az előadónak, az árnyék előadónak és a képviselőknek is ezt a vitát, nagyon hasznos vita volt. Három dolgot szeretnék röviden említeni. Az egyik az, hogy miért kell, miért van szükség ezekre a strukturális reformokra hát nem szeretném Balcórat sem ijeszgetni, sem untatni a rövidítések hosszú listájával. Azért röviden hadd mondjam, hogy új tőke kereteket léptetünk életbe, de persze ez nem gyógyír mindenre. Ha megnézzük a bankok kereskedési könyveit, akkor azt látjuk, hogy azért vannak itt szürke területek, tehát a kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat, hogy hogyan vizsgálják a bankok, az nem egészen tiszta, és ezért dolgoztunk egy új kereten, de mondom még egyszer, hogy a tőkekövetelmények nem jelentenek gyógyírt erre, mert nagyon nehéz területei is vannak ennek, nagyon ködös, és így tovább. A második dolog a szanálás. Igen, nagyon sokat tettünk ezen a téren is, és a bankok legnagyobb többsége esetében a szanálási keretek, amelyeket elfogadtunk, szerintünk tökéletesen megfelelnek. De azért azt el kell ismerni, hogy itt vannak nagyon nagy és nagyon összetett bankok, Eh, amelyekről szó van ebben a javaslatban is, gyakorlatilag csak 30 bankot érint ez a javaslat, ez komoly kihívásokat fog jelenteni. Nem vizsgálta senki, tehát nem tesztelte senki ezt a eh, javaslatot, és az ilyen nagy komplexek, határokon átnyúló eh, tevékenységet folytató bankok esetében ez nagy kihívást jelent. Hogyha már megnézzük ezt a két példát, amit említettem, akkor látható, hogy van reziduális kockázat, amelyel foglalkozni kell, és pontosan ezt célozza a mi javaslatunk. A második dolog a belső piaci dimenziókat. Többen említették, egyetértek azzal, hogy ez releváns itt, hiszen már négy tagállam hozott is jogszabályt erre vonatkozóan, és mások ezt fontolgatják, és ki is fejezték azt, hogy az egyetlen oka annak, hogy nem dolgoznak ilyen nemzeti jogszabályon, az, hogy az európai javaslatra vonatkozó asztal, javaslat, európai javaslat az lent van az asztalon nem lenne jó a divergens nemzeti szabályok sokasága, fontos a bankunió, az egységes szabálykönyv ennek az egyik sarokköve. Tehát, hogyha a nemzeti szabályok érvényben maradnak, akkor aláássuk ezt az egységes szabályt, az egységes szabálykönyvet. És a harmadik dolog az utolsó megjegyzésem, nem ellenezzük az univerzális bankok működését vagy létét. Tehát ennek a javaslatnak nem az a célja, hogy önmagában az univerzális bankokat aláássa. A cél az, hogy a nagyon nagy, nagyon összetett bankok által teremtett kockázatokat csökkentsük, mert ezeknek a kereskedelmi tevékenysége hatalmas méreteket ölt, a kockázattal pedig kezdeni kell valamit, nem akarjuk a reálgazdaság finanszírozását sem aláásni, sőt a javaslatunk tulajdonképpen kiegészítéseként is tekinthető a tőkepiacokra vonatkozó javaslatnak. Szeretnénk egységes szabályrendszert létrehozni, hogy minden szereplő a tőkepiaci unióban is betölthesse a feladatát. Ezt a három dolgot akartam röviden említeni, és ahogy Gulár asszony is említette, van még itt függőben lévő kérdés arról, hogy a tanácsban eh, hogy alakulnak az álláspontok, különösképpen ami azt illeti, hogy mekkora diszkréciója mozgástere lesz a felügyeletnek, szeretnénk inkább a diszkréció felé elmozdulni, de egyelőre még nem fixek az álláspontok a tanácsban. Nagyon sokat dolgozunk azon a tanácsban, hogy elmagyarázzuk a javaslatunk lényegét. Én még egyszer mondom, hogy a mi javaslatunk pragmatikus javaslat, és szeretnénk a felügyeleteknek útmutatást adni, hogy aztán cselekedni tudjanak. Egyszerűen annyira összetett a világ, hogy ezt kell valahogy tükrözni a szabályozásban. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen a bizottságnak, és most pedig visszaadom a szót az előadónknak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon érdekes volt ez a vita, és nagyon, szeret, nagyon örömmel hallottam ezeket a dolgokat, amiket a baloldalról hallottam. Kapitalistaként és a piacgazdaság támogatójaként jelentek meg, hát ez egy nagyon jó kiinduló pont és kiváló alapok lesznek ezek a nézetek az együttműködésre. Csak nem egyetért velünk, hangzik a oldalról, de mondja Günár mert én mindig egyetértek önökkel, amikor azt mondják, hogy a piacgazdaság nagyon jó. Én még azt is hajlandó vagyok elismerni, hogy a piacgazdaság mondjuk szociál, lehet szociális piacgazdaság, tehát remélem, hogy önök is egyetértenek velem abban, hogy több befektetése van szükség. És ott már is mondott itt valamit, ami nagyon fontos, és szerintem ezt mindenkinek észben kellene tartani, függetlenül attól, hogy milyen pozíciója van egyébként. Ez pedig a következő. A teljes jogszabálynak csak egy része az, amivel most foglalkozunk, tehát ennek a kirakósnak csak egy darabja. És néha érdemes azt is elmondani, ami kimaradt. Nem is tudom, talán Filip mondta egyik barátom, hogy ez zene füleinek. Én nagyon örülök, hogyha ezt mondja, és hogyha ő zenét hallgat az ülések alatt. De hát azért vannak itt még más dallamok is. Például az, hogy én nem mondtam, hogy mi túlszabályozunk. Én azt mondtam, hogy 2009 óta hozzuk a szabályokat, gyártjuk a jogszabályokat, és hogyha komolyak vagyunk, akkor meg kell vizsgálni, hogy ezek a jogszabályok hogyan változtatták meg a helyzetet. Tehát az én fő kiinduló pontom az az, hogy 2014 az nem ugyanaz, mint 2009 volt. És hogyha lenne bennünk tisztelet magunk iránt, némi önbecsülés, akkor el kell, hogy fogadjuk azt, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint amikor megkezdtük ezt az egészet. Tehát ezt a jogszabályt nem lehet úgy tekinteni, mint régen, hogy egyetlen egy darab önmagában, és nem veszük figyelembe a kirakos többi darabját. Viszont én nem mondtam, ahogy nem is tudom, itt melyik barátom említette, hogy én azt mondtam, hogy én támogatom, vagy szeretem az univerzális bankokat. A szocialista vagy baloldali barátaimmal ellentétben én nem szeretem a bankokat egyáltalán, én az embereket szeretem, és nem az intézményeket de nagyon laza vagyok egyébként, teljesen nyugodt vagyok. Szerintem nagyon jó, ha különböző banki struktúrák vannak. Ezek az, a keresletre reagálva alakuljanak ki, tehát legyenek akkor kicsik, legyenek olyan kereskedelmi bankok, amelyekre szükség van, legyenek befektetési bankok, és így tovább, tehát a kínálatnak megfelelően jöjjenek ezek létre. Nagyon fontos, hogy meglehessen ez a rugalmasság, hogy a kereskedemi bankokat el lehessen választani az úgymond spekulatív bankoktól. És ez hiányzott az eszmecseréből. Muszáj ezen elgondolkodni, hogy mi volt a valódi probléma. Mert láttunk komoly problémákat a valódi kereskedelmi bankokban, de azokat aztán sikerült izolálni és utána az volt a gond, hogy az ingatlan tevékenységek és a kereskedelmi tevékenységek, amit ugye a Lehman Brothers behozott az USA-ból. És én néha meglepődöm, amikor azt látom, hogy a kollégák az USA-ra példaként tekintenek. Hát a Lehman Brothers ezt importálta a kereskedelmi banki problémákat mert ott volt ilyen a termékek struktúrája, emlékeznek, az ingatlan piaci befektetések miatt. Tehát most is és korábban is ez volt a gond, a kereskedelmi, illetve az ingatlan tevékenységek egymással szembenállása. Szerintem ezt nagyon jól látnunk kell, és akkor fogjuk meglátni, hogy milyen gondok vannak a kereskedéssel, illetve akkor fogjuk észrevenni, hogy a spekulatív bankok hogyan működnek. Szerintem brutálisan kell néha lépnünk komoly problémákkal szemben. Nagyon fontos, hogy a valódi problémával szemben lépjünk fel brutálisan. Tehát a kockázatok kockázatokkal kell szembeszállni, ahogy a bizottság is most mondta ezt. Tehát tényleg a kockázatokkal kell foglalkozni. Tehát az univerzális bankok milyen kockázatokat jelenthetnek. Ezzel kell foglalkozni, de minek a fényében kell ezt megtenni, az egész kirakósnak a fényében, tehát az összes többi jogszabályt is észben kell tartani, amelyet már kidolgoztunk és elfogadtunk. És még valamit hadd emeljek ki. Szerintem Jacob említette ezt és ez is nagyon fontos, ugye a CRD4, tehát a tökekövetelmény irányelv azt jelenti, hogy minden bank számára most már teljesen mások a tökekövetelmények, és a tőkekövetelmények a különböző üzleti modelleken alapulnak, ez pedig a piaci igényeken alapul. Tehát szerintem ezek azok a kiinduló pontok, amelyeket használnunk kell, és néha Ugye beszélünk arról is, hogy túl nagy egy bank a csődhöz, ez is egy fontos szempont, de a túl nagy a csődhöz az nem jelenti azt, hogy túl nagy ahhoz is, hogy létezzen. A túl nagy a csődhöz az azt jelenti, hogy túl nagy a csődhöz, de nem azt, hogy túl nagy ahhoz, hogy létezzen. Olyan jogszabály kell, és olyan szabályok és követelmények, hogy ezek a bankok ne mehessenek csődbe. Pont, és az utolsó dolog a támogatás, az állami támogatások hát őszintén mondom mindenkinek, hogy én nagyon szívesen beszélek erről bárkivel négy szem közt is, de a szakbiz- vagy a szakbizottságban akárhol. Hogyha szeretnénk arról gondoskodni, hogy amikor egy bank gondokba ütközik, akkor ne az legyen az első dolog, hogy az adófizetők pénzét használják fel, akkor ehhez elengedhetetlen, hogy a teljes struktúra, amit mi itt ki akarunk építeni a bankok szanálásáról és helyreállításáról szóló irányában, hogy ez működjön. <clears throat> Akár implicit módon is, Ugye, mert az EBRD azt feltételezi, hogy a bankoknak ugye különböző a tőkéje, különböző formában is van. Tehát hogyha csak kereskedelmi bankokkal foglalkozunk, akkor hogyha egy ilyen bank problémákba ütközik, akkor én ezt garantálhatom, és egyébként nagyon sokat foglalkoztam már az EBRD-vel, akkor a, meg, a mentő csomag hitelessége lesz aláásva. Ugyanis nagyon sok kereskede, nagyon kevés olyan kereskedelmi bank van, ahol elfogadható lesz, vagy a, a, amely azt akarja, hogy úgy kapjon támogatást vagy mentőcsomagot, mint Cipruson, mert ez mindenkit tönkre tesz, a gazdaságot, a társadalmat, és itt mutogatok a baloldali kollégákra, hogy itt a szociális dimenzió azt is tönkre teszi. Úgyhogy ne legyünk ennyire idealisták ne gondoljuk azt, hogy a kereskedelmi bankok a leges legbiztonságosabbak. Mondjuk inkább azt, hogy rengeteg féle bank van, ezért rengeteg féle a különböző kockázat, ami jelen van. És ebből induljunk ki. Mert azt biztonsággal elmondhatjuk, hogy a piacgazdaság támogatói, Filip és Sven barátaim, hogyha ők bármilyen európai kormányban üldögélnének, és a helyi főbb kereskedelmi bankokban a betétesek pénze veszélyben lenne, hát nem tudom, hogy mit tennének. Én nem vagyok abban biztos, hogy ők azt mondanák, hogy nem, nem, stop, mentőcsomag. nem vagyok biztos benne, hogy lenne annyi vére pucájukban, hogy ki tudják mondani ezt, hogy stop, én imádlak téged, Filip, nagyon tisztelek. Köszönöm szépen, Gunnar, hangzik a válasz, de legalább az a politikai család, amelyet te képviselsz, már bemutatta, hogy szintén nincs annyi vér a pucájában, mint amennyit a többiektől megkövetel. Hát, kedves Filip, én azt elmondhatom, hogy mindannyian elsősorban emberek vagyunk, a második dolog, amikor valakinek valami fajta felelőssége van, az azt jelenti, hogy a döntés összes következményével szemben kell nézni szembe kell nézni. Én azt szeretném biztosítani, hogy minden döntés, amelyet mi meghozunk, az eredményes, mindjárt befejezem, elnök úr, tehát én ne, szerintem sokkal jobb az, hogyha amikor egy banknak gondjai vannak, akkor azok a kapitalisták, akiket önök imádnak, fizetnek, és a betétesek pedig megmenekülnek. Ez a szociális piacgazdaság szerintem. Köszönöm. Köszönöm szépen, azt hiszem mindenki elmondhatta a véleményét, mondja az elnök úr. Persze különböző útakon és módokon lehet a célokat elérni. Hát persze majd erről még beszélünk, beszélünk majd a szociális piacgazdaságról is, de most konkrétan erről a napirendi pontról tárgyalunk, és itt a strukturális reformokról van szó. Elnök úr, mondja Günár Hokmárk, a néppárt oldaláról megnyugodhat, most mindenki a szociális piacgazdaságot támogatja. Elnök úr válasza, tudja uram, hogy mindenki arról beszél, hogy a piacgazdaság szociális-e önmagában, vagy szociálissá kell tenni. Úgyhogy most zajlik ez a vita, és önmagában már nagyon nehéz, és nagyon sok különböző vélemény nyilvánul meg, tehát erről majd egy külön vitát fogunk tartani, hogy hogyan lehet szociálissá tenni a piacgazdaságot. Amit én most el tudok azonban mondani önöknek, az az időbeosztásunk, ez egy nagyon fontos jogszabály, és a következő az időbeosztás tehát, december 2-án lesz egy nyilvános meghallgatás, aztán a jelentéstervezetet január 23-án fogják bemutatni, 2015-ben a módosító indítványok benyújtásának határideje egyelőre január 30-a 2015, az a cél, hogy a módosító indítványokat február 23-án meg tudjuk tárgyalni, és aztán március 23-án szavazni is tudjunk, és a plenárisra kerülhetne az ügy a 2015 áprilisi ülésre. Egyelőre ez az időbeosztás, nagyon interaktív, érdekes, élénk vitát folytattunk, és most pedig térjünk rá a következő napirendi pontunkra, amely szintén egy rendelettervezeti javaslat, és egyébként kapcsolódik is ehhez, és a bizottság ezt egy csomagrészeként nyújtotta be a BSR javaslattal 2014. januárjában. Ez tehát az a rendeleti javaslat, amely az értékpapír finanszírozási ügyletek jelentéstételéről és átláthatóságáról szól. Renátó Szorú az előadó, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy már elhangzott, ez a rendelet tervezett a parlamentben egy csomag részeként érkezik, tehát itt más szabályozások is szerepelnek ebben a csomagban, mint például tehát az a rész, amiről az előbb beszéltünk, ennek a csomagnak a, szintén a tagja, tehát a strukturális intézkedések, és az értékpapírfinanszírozási ügyletekről szóló rész is annak a munkának, a köszönhe, annak a munkának köszönhető, amely 2011-ben Heikki Linkanen vezette munkacsoport tevékenysége, és hát az értékpapír finanszírozási ügyletek tulajdonképpen likviditás teremtését jelentik. Tulajdonképpen itt repó ügyletekről van szó, vagy értékpapír kölcsönzési ügyletekről, amelyet az árnyék bankszektorban használnak finanszírozási célra, likviditás megteremtésére. Több reformot reformon gondolta, gondolkodtak már, és hát felmerült az a félelem, hogy a reformok végrehajtásának eredményeként a bankrendszerből bizonyos tevékenységek kikerülnek, és átkerülnek, majd átvándorolnak majd az árnyék banki szektorba, azért, mert ott még nem szabályozzák őket. És ehhez kapcsolódik egy másik érv, és az első dolog, amit én egyébként megtettem, az az, hogy elmentem, és beszéltem azzal a kollégával, aki most ment egyébként ki, Gunnar Hökmark, hogy megvitassuk ezt együtt. És az volt a célom, hogy ezt a két témát valahogy tudjuk együtt kezelni, hát a, az útvonal, amit majd ez bejár, az más. Találkoztam az árnyékelőadókkal is, informálisan beszéltünk egymással, és nagyon hasznos volt ez ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen álláspontokon vagyunk, ki, ki hol tart, és hogy tudjunk igazodni a banki strukturális reformok ütemtervéhez, és egyébként ez annak a célja is, hogy itt párhuzamosan tartjuk az eszmecseréket. December 18-án fogom majd az első javaslattervezetet benyújtani, amit majd január 21-én vitat meg ez a szakbizottság. A szakbizottság lehet utána módosítókat benyújtani, és hát esetleges késlekedéseket is beleszámítva, valószínűleg azért márciusig eljutunk odáig, hogy a módosítókat is meg tudja beszélni a szakbizottság, is jóvá is tudja hagyni azokat és hát ahogy elmondtam, az értékpapír finanszírozási ügyletek esetében kettő dologról van szó. Az értékpapír kölcsönzési műveletek az egyik, a másik pedig a repó ügyletek. Itt arról van szó, hogy likviditást akarnak megteremteni. Tehát az értékpapír kölcsönzés, ugye ez azt jelenti, hogy odaadják ezeket az, az értékpapírokat, anélkül, hogy lenne vásárlási kötelezettség rollover folyamatról van szó, gyakorlatilag a lejáratot tologatják. Fontos ez, 53 trilliárd euró értékre rúgnak ezek az ügyletek, és egyébként az Európai Unió az elsődleges piac, az, az USA követi a második helyen, 20, kb. 29 cel, és hát azért vannak még releváns piacok, ugye ez elképzelhető, nyilván az Egyesült Királyság is nagyon fontos ebből a szempontból, nagyon fontos pénzpiac ebből a szempontból. A cél az az, hogy ugye a rendszer kockázatot csökkentsék, és 2013-ban a pénzügyi stabilitási tanács vagy testület fogadott el ajánlást, pontosan ebben a témában, tehát hogy az et kölcsönzési műveletekkel, illetve repo ügyletekkel kapcsolatban milyen kockázatok vannak az kis szektorban, és ebben a rendeletben vannak már intézkedések, tulajdonképpen a pénzügyi stabilitási testület ezeket felsorolta, a rendelet az ajánlásokat átveszi, az adatgyűjtésre vonatkozóan, illetve az a cél, hogy az átláthatóságot növeljék, tehát a jelentéstételt, jelentéstételt erősítik, az egyes és az ötös ajánlásra hívom fel a figyelmet. Az ötödik ajánlás az az, hogy a befektetőkkel szemben átláthatónak kell lenni, tájékoztatni kell azokat, illetve a pénzügyi közvetítőktől is megkövetelik, hogy elégséges információt bocsássanak az ügyfeleik részére. Tehát ez azt jelenti, hogy információs, tájékoztatási, átláthatósági szintek vannak, a befektetőkkel szemben is, a felügyelő szervekkel is, illetve az egyes ügyfelekkel szemben is. A rendelet tehát biztonságosabb és átláthatóbb pénzügyi rendszert kíván teremteni, olyan intézkedéseket bevezetve, amely növeli az átláthatóságát a rendszer szinten, a befektetők felé, végül pedig a szerződéses átláthatóságot is növeli, azért, mert nem csak arról van szó, hogy ezeket az értékpapírokat arra használják, hogy likviditást teremtsenek, hanem az is előfordul, hogy ezt, ezeket aztán újból kölcsönzik, tovább kölcsönzik, további likviditás teremtés céljából, és tulajdonképpen senki nem tudja felmérni, hogy, hogy mondjuk akár, hogyha ez tízszer előfordul egymás után, tízszer újból és újból kölcsönadják, hát az amerikai piacon erre van példa, akkor annak még a következményei. Van információ egyébként, de ez kulcsfontosságú, és az Európai Központi Bank is kinyilvánította, hogy a pénzügyi válság egyik fontos része, és ugye itt visszakerülünk 2009-be, amire utaltunk már most is, tehát hogy a pénzügyi válság egyik fő problémája vagy oka az volt, hogy a pénzügyi rendszer felügyelete nem volt megfelelő, túl nagy volt az eladósodás, hatalmas méreteket töltöttek ezek a műveletek, és a, az értékpapír kölcsönzési műveletek ebben a dominó láncolatban nagyon fontos szerepet játszottak. Aztán említettem már, hogy az árnyékelőadókkal és más érintettekkel, európai think tankekkel, a trust szervezetekkel, pénzügyi szervezetekkel, nagy bankokkal ö, ö, kell, hogy leüljünk. Ezeknek az érintett feleknek a tárgyalásaiból kiderült az, hogy szükség van egy ilyen fajta jogszabályra, de hát azért nyilván vannak még kritikus pontok, mármint olyan pontok, amelyeket kritika érint. Ezek közül az egyik az az, hogy a terminológiát harmonizálni kéne a, nem csak az egyes tagállamok között, hanem a többi piac között is, mert más terminológiát használnak az ázsiai piacokon, és mást használnak az Egyesült Államok piacain például. Tehát a definíciókat összhangba kéne hozni. Az Európai Központi Bank is egyébként kifejezte már ezt a véleményét, és azt mondta, hogy a reuse kifejezést kéne használni a rehypothecation helyett, tehát a további elzálogosításra a reuse-t kéne használni, mert sokszor előfordul, hogy nincs valódi elzálogosítás, tehát nem helyes ez a rehypothecation kifejezés, hanem egész egyszerűen a reuse-ra van reuse-ról van szó, tehát az újrafelhasználásról, ami kiválóan lefedné a kölcsönzést is, hogy vala, egy értékpapír kölcsönzési művelet esetén előfordulhat, hogy azt újra tovább kölcsönzik az érintett értékpapírt, és így tovább. A definíciókon kívül a rendelet hatáját is nagyon pontosan meg kell határozni, tehát hogy milyen pénzügyi műveletekre vonatkozik ez. Azokra, amelyeket ma ismerünk, amelyek ma zajlanak a piacon, vagy pedig le tudjuk-e fedni esetleg a piacon jövőben megjelenő újabb műveleteket is, amelyek aztán ez alá határ hatály alá tartozhatnak. Tehát, hogy el tudunk-e képzelni olyan lehetséges, jövőbeni lehetséges piaci műveleteket, amelyek a rendelet hatája alá tartozhatnának. Nagyon sok érintett, érdeket fél azon a véleményen van, hogy a hatályt úgy kéne, kellene megszabni, hogy mondjuk delegáljuk ezt a feladatot a bizottság felé, tehát hogy a hasonló műveleteket ide lehessen bevonni, mert lehetnek olyan műveletek, amelyekről ma még nem tudunk, vagy ezek aztán később jelennek meg, a piaci szereplők alkalmazzák ezeket később. Tehát ne legyen túl szűk a hatály. Aztán egy másik pont a ami még itt fontos, tehát hogy a központi bankoknak is részt kell ebben venni. Például a repo műveletekre gondolok, hiszen a központi bankok is végeznek ilyen, hajtanak végre ilyen ügyleteket, és ugye az volt a kérdés, hogy ezek a repo ügyletek is kétoldalú módon a jelentés tétel alá esnek-e, tehát hogy a felügyeletnek kommunikálni kell -e, ezeket be kell -e számolni ezekről. A, itt is elmondhatnánk, hogy, to, hogy részletesebb adatokra van szükség, és így tovább. Az Európai Központi Bank mm, többek között arra azt a véleményét, annak a véleményének adott hangot, hogy a monetáris politikai tevékenység esetében nem szükséges ez a fajta jelentéstétel, mert a bankoknak ez a feladata, tehát hogy itt a saját tevékenységüket végzik, és elég nehéz ezt a piac felé átláthatóvá tenni, vagy erről jelentést tenni a piac felé. De hát a központi bankok szerepe, feladatai, illetve az, hogy hova tartoznak, jelentéstétel szempontjából még vita tárgya, a különböző frakciók különböző véleményen vannak, van, aki azt mondja, hogy az átláthatóság alapelvének kell győzedelmeskedni, és nem pedig a monetáris politika védettségének a központi bankok esetében, és hát mondom, hogy ez is egy olyan téma, amelyet még el kell mélyíteni. Érdemes lenne találkozni az amerikai jegybank képviselőjével is, és a jelentéstételről beszélni, hogy más piacokon milyen faj, hogy működik ez a jelentéstétel, például az amerikai piacokon milyen szabályok érvényesek. Jó lenne elérni azt, hogy a két oldalú jelentéstétel működjön, ezt valahogy úgy megvalósítani, hogy ne hogy ne legyenek felesleges, ne kettőzzük meg feleslegesen a tevékenységet. Tehát, hogyha már az egyes műveleteket közé teszik egy irányba, akkor ne kelljen még egyszer megtenni ezt egy másik irányba. Mindenki egyetért abban, hogy a konkrét technikákat újra felhasználhatnánk, amelyeket az EMIR esetében már alkalmaztunk. Ugye ott már volt egy nagyon jó jelentéstételi rendszer a derivatív ügyletek esetében, tehát mondjuk az emír alatti jelentéstételi rendszer lehetne a kiinduló pont, és ezt lehetne alkalmazni az értékpapírfinanszírozási ügyletekre vonatkozó rendelet esetében is, és akkor legalább még a két rendelet közötti koherenciát is megteremtenénk, és gyorsabban lehetne előre haladni, hogyha múltbeli tapasztalatra e, építve végeznénk a munkánkat, akkor már el lehet kerülni a csapdahelyzeteket és azokat a hibákat, amiket esetleg már elkövettünk. Aztán minimális küszöböt kell meghatározni ezekre a műveletekre. Ennek az is lehetne a célja, hogy korlátozzuk azokat a kockázatokat, amelyeket az egyes szereplők vállalnak, amikor ezeket az ügyleteket végre, végrehajtják. Tehát amikor egy ilyen értékpapírkölcsönzési műveletet végrehajtanak, illetve nem csak az egyes pénzügyi piaci szereplő legyen tevékenysége legyen kevésbé kockázatos. Az elnök úr félbeszakítja, hogy az árnyék előadóknak nem marad idő, hogyha az előadó ilyen sokat beszél. Már be is fejeztem, elnök úr, hangzik a válasz. Tehát a lényeg az, hogy az egy szeri bank, az érintett bank által vállalt kockázatokat is csönkedtsük, de a multiplikátor hatásra is odafigyelünk, hiszen egy értékpapírt újra és újra fel lehet használni, újra és újra kölcsön lehet adni, tehát az ügyletek számának nincs határ, és ez aztán hatalmas kockázatok kialakulásához vezethet, amelyek aztán rendszerkockázatokká válhatnak, tehát ez egy nagyon fontos eszmecsere, és most kíváncsi vagyok a többiek véleményére, az árnyékelőadók véleményére. Nyilvánvaló, hogy beindul majd a vita, és hát persze személyesen négy szem közt a szakbizottságon kívül is, és bármilyen más helyen folytatjuk majd ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Renátó. Most a néppárt árnyék előadója Danuta Hübner következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy én is visszautalok arra, amit Gunár mondott. 2008-2009-ben tényleg más volt a szabályozás, mint most, de szerintem többet kellett volna tenni a pénzügyi válsággal kapcsolatos tapasztalataink kontextusában nézve. Renátó is hangsúlyozta, hogy például bizonyos tranzakciókat is lehet kockázatosan használni az árnyékbanki szektorban, ami fokozatosan növeli a tőkeáttételt, de közben bizonytalan lábakon áll. Két kihívást látok itt. Az egyik, szorosan együtt kell működni a Likanen jelentéssel kapcsolatos munkán, amit Gunnar és majd az árnyék jelentéstevők fognak végezni, tehát a két jelentésnek szorosan össze kell kapcsolódnia, de talán mi ezzel a rendelettel sokkal gyorsabbak leszünk, hiszen ez kevesebb problémát vet fel, úgy tűnik egyelőre, mint a nem féle. Úgyhogy végig kell gondolni, hogy mennyire tudunk együttműködni, együtt dolgozni a két szövegen, vagy melyik ponton fogjuk a két ügyön folyó munkát szétválasztani. Ugyanakkor azonban az árnyékbanki szektorral kapcsolatos érdeklődésre is felhívnám a figyelmet. Nagyon sok munkát végeztek el, különösen a pénzügyi stabilitási testület nemzetközi szinten nagyon sokat dolgozik ezen a területen. Nekünk is megoldást kell találni arra, hogy az FSB munkájának az eredményét hogyan fogjuk figyelembe venni. Például egy felülvizsgálati záródékkal esetleg aminek a révén majd a bizottságnak lehetőséget adunk, hogy ezeket az eredményeket a későbbiekben figyelembe vegye. Néhány módosító hasznos lenne, és gondolok arra is, amit Renátó szeretne lefedni. A definíció kérdése is kihívást jelent, illetve az, hogy a 2014-es szabályozás még nem állt fel, az is részben annak az oka, hogy a definíciókat már korábbi jogszabályokban meghatároztuk, de szerintem itt néhány új definícióra is szükség lesz. Például a biztosítékkal kapcsolatos megoldásokra, eljárásokra. Lesznek olyan definíciók egyébként, amelyeket már használunk, de itt további pontosításra lesz szükség, ennek a rendeletnek a céljára. Tehát szerintem ez a fogalom meghatározási kérdés, ez komoly kihívás lesz. Illetve a két rendelet közötti, illetve a két rendeleten folyó munka közötti szétválasztás. Ez is egy másik nagyon jelentős kihívás lesz. Aztán Renát említett még egy nagy problémát, mi történik abban a helyzetben, amikor az LKB e és a szerződő, központi szerződő felek az ezen rendelet által meghatározott közétételi szabályokat kell, hogy kövessék. Ez nagy kérdés, kör, és látom, hogy ö, sok érv szól amellett, hogy kivételt tegyünk a szerződő felekkel, központi szerződő felekkel. Aztán el kell gondolkozni azon is, hogy milyen döntést hozzunk a beszámolási előírásokkal kapcsolatban, és hogy hogyan mentessük fel a KKV-kat ezen kötelezettség alól, hiszen szerintem ez túlságosan nagy teher lenne az ő vállukon. Jogosnak és legitimnek tűnik az, hogy a KKV-k mentességét megfontoljuk. A tranzakciókat a pénzügyi szerződő felek így is úgy is be fogják jelenteni, tehát nem a KKV-k beszámoltatása a megoldás szerintem. Szerintem ez nagyobb kihívás lenne számukra, mint amennyi hasznot húzna. Aztán az időhatár mennyi ideig kell, hogy a szerződő felek megtartsák a beszámolókat. A javaslat, a bizottság javaslata az eléggé nagy lelkű, tíz év, de ezt megkérdőjelezhetjük, hogy miért van szükség ennyire hosszú időre. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a piacok mennyire dinamikusak, akkor talán ez a tíz év nagyon kevés hozzáadott értékkel rendelkezik. És látom, hogy a szakbizottságban, a parlamentben a hajlandóság van arra, hogy ezt csökkentsük, erről folyik a vita. Általánosságban még egy dolog, hogyha azt akarjuk, hogy a pénzügyi ágazat hozzájáruljon, mégpedig hatékonyan a növekedéshez, akkor el kell gondolkoznunk annak is, hogy azon is, hogy milyen költségei vannak egy, egy új rendeletnek, amit elfogadunk. Az átláthatóság abszolút alapvető fontosságú, de nem vagyok mm, meggyőződve arról, hogy a közététel tekintetében ugyanolyan részletességre van szükség, mondjuk az állampolgárok és a, az eszközkezelők esetében. Úgyhogy ha tovább akarjuk csökkenteni az új előírások költségeit a beruházók számára, akkor jobban meg fel kell használnunk, jobban ki kell használnunk a már létező eszközöket. Például A kereskedési adattárakban már így is nagyon sok információt tárolunk, ezt lehetne hatékonyabban felhasználni. Az FSB keretén belül is láttuk már azt, hogy nagyon sok példa van arra, hogy biztosíték kell akkor, amikor egy nem banki jellegű intézmény az eszközeit fedezetül használva kölcsönt vesz fel. Ez rövid távú kölcsönzésnél működik, de a mi rendeletünkben hogy fogjuk kezelni ezt a kérdéskört? Hogyan fogunk egy globális szabályt megfogalmazni erre? Ez is kihívás. Aztán gondolkozhatunk részletesebben még egy pár dologról. Hát nagyjából ezek azok a fő területek, amelyekről szerintem majd Renátóval és az árnyék előadókkal hosszas vitákat fogunk folytatni, de szerintem párhuzamosan haladunk ugyanazon végkifejlet felé. És ez a rendelet is pozitív lesz ebben a kontextusban, és előre haladás fogunk elérni Európa számára. Elnök, köszönöm szépen. Arra szeretném megkérni az árnyék előadókat egy picit rövidebbek legyenek, hiszen már a következő napi rendi pontnál kéne tartanunk, de most Kész Wimbörnek adom meg a szót. Megpróbálok rövid lenni, de ez nagyon technikai jellegű kérdés, és muszáj részletekbe mennünk. Nagyon hálás vagyok az előadónak, hiszen már is kétoldalú megbeszélésekre is sor tudott keríteni. Nagyon fontos ez a terület, és én is egyetértek azzal, hogy sokkal hamarabb kellett volna már foglalkoznunk vele. Most különböző rendeletekben már megpróbáltuk érinteni ezt a területet, az e SRB nemzeti felügyelőhatóságok már 6-7 évvel ezelőtt felvetették azt, hogy szükség van ennek a témának a kezelésére. Tehát egy nagyon kevéssé összehangolt megközelítésünk van. A MIFID, a CRD4, az a repóügyleteket nézte, a tranzakciókkal kapcsolatos jelentéstételt más jogszabályok kezeltek. Tehát nagyon feldaraboltuk. És azt hiszem, hogy ez a rendelet most lehetőséget fog adni arra, hogy egy ernyő alá behozzuk a különböző aspektusait ennek a kérdéskörnek, és egy megfelelő, átfogó megközelítéssel végre kezeljük ezt az ügyet. Én is a definíciókra kérnék, térnék ki először. A jövőben is megbízhatónak kell, hogy legyenek a definícióink, és az is fontos, hogy ne adjunk a, az Európai Bizottságnak szabad kezet abban, hogy ők definiálják, hogy miről is van szó ebben a jogszabálytervezetben. Tehát a, például definiáljuk már azt, hogy mi az értékpapír finanszírozási ügylet, hogy meglegyen a tartalma, hiszen legyünk társjogalkotók, és ne adjuk ezt az egészet oda az Európai Bizottságnak, ne bízzuk rájuk teljes mértékben. Aztán a reuse és rehypothecation angol kifejezések, amelyeket a további elzálogosításra használunk különböző célra hoztuk létre ezt a két kifejezést, és jogi szempontból is elkülönülnek. Tehát minimum vitatkoznunk kell arról, hogy csak a reused használjuk-e, az újrafelhasználást, ami mind a két jogi kategóriát lefedi, vagy pedig az FSB nyomdokai haladva a két kifejezést meghagyjuk külön. Szerintem már eddig is sokat beszéltünk erről, hogy egy definíció legyen, vagy kettő, de még mindig nem sikerült dűlőre jutni. Aztán Danutam említette a két különböző beszámolási előírást, az egyik a befektetők, a másik pedig a szabályozók felé. Nagyon fontos, hogy arányos legyen mindenki, mind a két típus esetében a beszámolási rendszer. Voltak már nagyon komoly és nehéz tapasztalataink, például a kereskedési adatárakkal kapcsolatban. Ezek régebben nem léteztek, új intézmények, új struktúrák, de most már látjuk azt, hogy eltelt egy kis idő, és az ágazatnak is kellett idő ahhoz, hogy a megfelelő modellt felállítsák és működőképessé tegyék. Persze mi biztonságot szeretnénk látni, és azt, hogy az információ megfelelően eljusson a szabályozókhoz. Ezért azt javaslom, hogy ahol lehetséges a meglévő infrastruktúrát használjuk, de a, a jelentéstételi keretet, az különösen az egyes szintű szövegek esetében hangoljuk össze a meglévő jogszabályokkal. És a nemzetközi szinten meghatározott bizonyos területeken viszont nagyon fontos, hogy nemzetközi globális szinten közös alapelveket tudjunk alkalmazni. Aztán hozzá kell ezt igazítani a MIFID szabályaihoz is, de az ebben a rendeletben lefedett ö, egységek, lefedett szervezetek köre szélesebb, mint a, amikre a MIFID vonatkozik. Úgyhogy itt kétségtelen, hogy lesznek ütközések, ezt végig kell gondolnunk, és meg kell oldanunk, fel kell oldanunk ezeket a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felek. Ezekkel kapcsolatban sajnálatos, hogy még nincs a bizottsági javaslatban definíció erre, hogy mi a pénzügyi szerződőfél és mi az általános szerződőfél. Nekünk kell most itt különbséget tenni a kettő között, úgy látszik. Szerintem nagyon fontos, hogy meglegyen a definíció, és biztonságban tovább tudjunk lépni. Szerintem ebben a rendben lesz, rendeletben lesznek olyan előírások, amelyek csak a pénzügyi szerződő felekre fognak vonatkozni, és lesznek olyanok, amelyek a nem pénzügyiekre is. De meg kell bizonyosodnunk arról, hogy konkrétan tudjuk, hogy melyik kicsoda, és hogy a nem pénzügyi szerződő felek esetében a lehető legalacsonyabbra, lehetőleg minimálisabbra csökkentsük a terheket. És amikor a még kisebb érdekelt felekről beszélünk, például a KKV-król, akkor is nagyon fontos, hogy egy arányos rendszer legyen, és ne terheljük őket túl. Tehát ne ugyanazok az előírások vonatkozzanak rájuk, mint a pénzügyi szerződő felekre. Haircuts. Öm, az FSP-ről szóló konzultáció esetében azt láttuk, hogy ez egy hasznos eszköz egy bizonyos területen mindazonáltal, ebben a bizottsági szövegben nem jelennek meg. És aggódom. Mert hogyha egy nagyon más koncepciót alkalmazunk, mint ez az úgynevezett haircutting, akkor attól tartok, hogy az új Európai Bizottságnak a szabályait már mindjárt az első jogszabálya meg fogjuk sérteni, és nem fogunk tovább haladni a hatékonyabb jogalkotás útján. Tehát kérjük meg az Európai Bizottságot, hogy ezt a tervezetet vonja vissza, és nyújtsanak be elénk egy újat, amiben a helkatok is szerepelnek. Mert kell, hogy legyen egy hatástanulmány, és ha már van egy hatástanulmány, akkor vegyük figyelembe annak az eredményeit. Tudom, hogy a, a jelentéstevő tisztában van a nehézségekkel, de van még egy terület, ahol nem látok világosan. Ez pedig az, hogy az ESMA hogyan ö, szab ki díjakat a kereskedési adattárakra. Szerintem ez a jogszabálytervezet egy kicsit a hátsó ajtón próbál bejutni, de szerintem nem ez a legjobb megoldás, hanem elképzelhető, hogy egy másik jogszabályban kell ezzel foglalkozni, de az a másik jogszabály, ami egyébként most ilyen pillanatban ezzel foglalkozhatna, az a kereskedési adatárakra sajnos nem vonatkozik. Vannak olyan, ha már díjakat szedünk be, akkor átlátható mechanizmus kell, hogy rendelkezésünkre álljon, hogy hogyan határozzuk meg ezeket a díjakat, mikor és hogyan fogják növelni a díjakat, hogy ez ne csak úgy meglepetésszerűen történjen. A szolgáltatók esetében akár állami, akár magánszolgáltatókról van szó, nagyon fontos, hogy átláthatóan legyenek meghatározva a díjak. Nagyon összetett és technikai jellegű ez a, ez a rendelt tervezett Elnézést, hogy én is ilyen technikai voltam. Most pedig Filip Debekkel kap szót az Áldétól. Um, Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni, mert Danuta és Kay már sok mindent elmondtak, amivel én egyet tudok érteni. Úgy gondolom, hogy azonosítanunk kell azt, hogy mit akarunk itt szabályozni és itt megint felmerül a rendszerszerű kockázatokról szóló vita, és hogyan tudjuk azonosítani a rendszerszerű kockázatot. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egyértelmű definíciókat alkalmazzunk. Nem a kettes szinten, hanem inkább azzal kell törekedni, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. És Kim már rámutatott arra, hogy a definíciók egy része, amiket most használunk, azokat is tisztázni kell jogi szempontból, mert ezek néha valóban különböző dolgokat jelölhetnek. Az is fontos, hogyha létrejön ez a szabályozás, akkor az megfeleljen a már meglévő szabályoknak is, főként akkor, amikor a jelentésekről van szó. Csökkenteni kell a jelentési terhet a befektetők, illetve a felügyelő szervek szempontjából is, meg kell felelni a jelenlegi jogszabályoknak is. A csökkentéseket illetően kénynek igaza van, úgy vélem, hogyha a csökkentésekről beszélünk, akkor Látni kell azt, hogy egy általános keretre van szükség, mert a legtöbb javaslat, amit láttam, az kizárta a kormány garanciákat, a kormány kötvények kedvezőbb kezelése nem mehet tovább. Lehet, hogy normális pénzügyi eszközként kellene ezt is tekinteni. Tudom, hogy a tanács, illetve a pénzügyminisztériumok ezt szeretnék, de úgy gondolom, hogy erről is egy alapvető vitát kell folytatni. Danuta és Kény már elmondtak dolgokat, amelyeket fontosak, nagyon fontos az ütemterv is. Új iránymutatásokkal dolgozunk, új javaslatokkal dolgozunk, és ezért fontos az, hogy próbáljuk figyelembe venni a mások véleményét is. Meg kell próbálni a többi ütemtetős figyelembe venni. Ennyit szerettem volna elmondani, ezek voltak a fő pontjaim, és várom majd a további vitákat is. Elnök, köszönöm szépen a GUE nevében. Ki fog szólni? Marisa vagy Rina Royakári? Mar Marisa Matias? Köszönöm szépen. Személyes okokból az illetékesnek el kellett mennie, nagyon fontos ez a dosszi, és majd ő beszélni fog a jelentéstevővel. Elnök, köszönöm szépen. A zöldek nevében, Eva Zsoli. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkapattam a szót. Üdvözöljük a javaslatot, úgy mint az első lépést, amelyen lehet nevelni az átláthatóságot. Ez nagyon jó lehet, viszont ez veszélyes, bújtatott kapcsolatokra is rámutathat a kevésbé eh, szabályozott anyagbanki eh, tevékenységet folytató szervezetek és a bankok között. Mindenképpen fontosak az információk prudenciális szempontból. Szeretnénk javítani a javaslatot azzal, hogy az agregált információkat nyilvánosságra kell hozni számos cég esetében, illetve rendszer szinten is. Mindemellett reméljük, hogy az elnyék jelentéstevők bizonyos kérdéseket eh, figyelembe vesznek majd, nem csak az átláthatóságot, itt eh, szóba kerülhetnek az SFT ajánlásai, jelentései, speciális SFT szabályok. Pontosabban a hatályt illetően jó lenne, hogy hatályt ki lehetne terjeszteni, ahogy azt az ennél jelentéstevők között többen hangsúlyozták már, tehát szeretnénk az EKB-re is kiterjeszteni ezt a hatályt, legalábbis a felügyeleti jelentések, illetve az agregált nyilvánosságra hozatal szempontjából. Ami az SFT definícióját illeti, az Európai Bizottság kell, hogy meghatározza azokat a műveleteket, amelyek az SFT-nek megfelelnek. Így a hatályt ki lehet terjeszteni, és meg lehet akadályozni a kiskapukat, viszont az egyes szintű iránymutatásra szükség van, hogy lássuk azt, hogy mit kell figyelembe venni az átláthatósággal kapcsolatban a befektetők számára. Jelenleg csak a befektetőkre vonatkozik ez a UCD-re, illetve az EAFM-ben. Ezt ki lehetne terjeszteni minden egyes SFT szereplőre, és nyilvánosságra hozhatnák a mértékeket, illetve az SFT-k mértékét, illetve azok célját ugyanúgy, ahogy azt az FSB is javasolta. Ezen kívül szeretnénk hozzátenni egy rendelkezést, amelytől a szerepvállalóktól azt kérnénk, hogy hozzák nyilvánosságra az agregált eredményeiket, illetve a stresszteszt eredményeit az értékpapír kölcsönzés szempontjából. Ezen kívül szeretnénk, hogyha az eszmának lehetne megfelelni a tovább jel, újra jelzállagosítás kapcsán. Ugyanaz, amit, ugyanazt javasoljuk, amit az FSB is javasolt. A kompetens hatóságok kapcsán is lenne még egy hozzátenni valónk, az ESMA követelhetne agregált jelentéseket, amelyekben a különböző FST szereplőkről szóló információkat kérhetnének, ugyanúgy, ahogy azt az FSB is kérte. Úgy gondolom, hogy tovább mehetünk az átláthatóságon, Ezáltal foglalkozni kell a harmonizációval, a inszolvencia szabályok kapcsán, illetve a repo ügyletek kapcsán és arra kell törekedni, hogy a központi bankok által javasolt intézkedéseket tartsák be. Ezen kívül minimális standardokat kell kidolgozni a, a fedezetekkel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A jelentéstevő következik. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm mindenkinek. Megköszönöm mindenkinek, aki eljött a megjegyzéseit, véleményét, és nyilvánvaló, elkötelezem magam arra, hogy az eszmecserét velük tovább folytassuk. Láthattuk, hogy nagyon sokan komolyan érdeklődnek a banki strukturális reformok iránt, és hogy komoly érzelmeket korvácsol ez fel. Látható volt mindez a vita során. Hát én egyébként nem csak technikai részletekbe bocsátkozó unalmas vitának tekintem ezt, amelynek olyan elemei vannak, amelyeket nem érthetnek esetleg azok, akiknek ez nem a szakterülete, hanem inkább olyan vitának tekintem ezt, amire egyébként már Hökmer kolléga ma emlékeztetett, hogy 800 milliárd eurónyi finanszírozás hiányzik, befektetés hiányzik az európai reálgazdaságból, 800 milliárd eurónyi összegről van szó, amely át tudná alakítani a helyzetet. Lehetne jólét, lehetnének munkahelyek, és az európai állampolgárok járnának jobban. De ez lehetetlen, amikor nincs bizalom. Hogyha a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom hiányzik, erre emlékeztetett mindenki, akkor a hitelezők nem jönnek, és a vállalkozások és az állampolgárok járnak a végén rosszul. Tehát a nagyobb jogbiztonságot is meg kell teremteni, és egyébként a pénzügyi rendszernek pont ez a feladata, hogy a, a javakat elossza, jólétet teremtsen és munkahelyeket teremtsen, nem pedig persze önmagáért létezzen. És ebben a tekintetben én úgy gondolom, hogy az eszmecserénkben be lehetne vonni ezeket az aspektusokat is, nem csak ezeket a technikai apró szakérdéseket. Tehát, hogy a vita nem csak a technikai kérdésekről szól, hanem a fő lényeg az, hogy nagyobb jólétet, munkahelyeket teremtsünk, amelyek hiányoznak Európában, hogy új lendületet adjunk a befektetéseknek azáltal, hogy a kölcsönös bizalmat helyreállítsuk, amely ugye úgy tűnik, hogy hiányzik, a politikai vezetők között is hiányzik, az országok között is hiányzik a bizalom, de a pénzügyi vagy a bankrendszeren belül is hiányzik a bizalom a felek között. Tehát ezt állítsuk helyre. És egyébként a bankok és a vállalkozások között is hiányzik a bizalom. Pont ma említette ezt valaki. Ugye a londoni tőzsdeelnöke azt mondta, hogy nincs meg ez a bizalom, tehát megvannak a pénzeszközök, de a bankok nem bíznak a vállalkozásokban, nem nyújtanak nekik hitelt, ezek aztán pedig nem tudnak tevékenységet folytatni, vagy pedig hogy a vállalkozások azért nem vesznek fel hitelt, mert nem bíznak a piacban, és azért inkább a saját beruházásaikat elhalasztják, és nem kérnek hitelt. Gyakorlatilag egy ördögi kör, amibe aztán mindenki bekerül, és megint mondom, hogy ez nem csak technikai apróságokat igényel, hogy megoldjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, akkor az ütemtervre még emlékeztetnék mindenkit a jelentéssel kapcsolatban, hasonló a strukturális intézkedésekkel kapcsolatos anyagmenetrendjéhez. Tehát január 21-én nyújtják be a jelentéstervezetet, utána módosítók, február 23-án megtárgyaljuk a módosítókat, március 23-án szavazás, és az áprilisi plenáris a cél. Most pedig az utolsó napirendi ponton következik, ami szintén nagyon releváns, tehát ez is egy aktuális kérdés, és ez pedig a saját kezdeményezésű jelentés a gazdaságirányítási keret felülvizsgálatáról, a helyzet áttekintése és kihívások. Hát bizonyára tudják, hogy a kettes, illetve a hatos csomaggal kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően a bizottságnak idén december 14-ig ki kell adnia egy értékelést amelyben a gazdasági irányítási keret hatékonyságát értékeli, és ő beszámol arról is, hogy a koordináció, gazdaságpolitikai koordináció milyen eredményeket produkált. Ez a szakbizottság nagyon proaktív módon lép fel, így döntött, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készít, ennek az előadója Pervans Perész, és meg is adom neki a szót. Président, merci euh, d'avoir euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy felvették ezt a témát is egy nap, a napi rendre, hogy egy első eszmecserét folytathassunk róla. A már általunk elfogadott, az előző terminusban elfogadott szövegek hozzájárultak ehhez a dinamizmushoz, de december 14-én várható a bizottságtól a hatos csomagról és a kettes csomagról egy értékelés. Ez fogja lehetővé tenni, hogy az árnyék jelentéstevőkkel, a koordinátorokkal és a képviselőkkel vitát folytassunk erről az egész témáról, és a bizottság maga is egy első értékelést fog tehát elvégezni azokról az intézkedésekről, amelyeket elfogadtunk. De azért javasoltam, hogy legyen egy első dokumentumunk, mert ezzel a gondolkodás keretét tudjuk meghatározni, egy kicsit fel tudjuk frissíteni az emlékeinket azok a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek valószínűleg föl fognak merülni az értékelés során. A dokumentum, a munkadokumentum megnyitja ezt a vitát, ami remélhetőleg őszinte lesz, és fontos következtetésekre fogunk jutni. Az Európai Unió elul nem volt eléggé felszerelt a megfelelő eszközökkel az előző parlamenti ciklus során, hogy tovább lépjen, mint ameddig eljutott. Most értékeljük azokat a rendelkezéseket, amelyeket szépen lépésről lépésre, darabról darabra el tudtunk fogadni amivel a stabilitást, a növekedést megpróbáltuk megerősíteni. Elfogadtuk a hatós csomagot, a kettes csomagot, az európai szemesztert, illetve a költségvetési szerződést. Az euróvezetre vonatkozólag további intézkedéseket fogadtunk el. Az Európai Unióban láthatjuk, hogy folytatódik a vita arról a szakpolitikai mixről, amivel ki tudnánk terjeszteni a szabályozást. Az Európai Bizottság 2013. októberében már rámutatott arra, ami egyébként ma is nagyon érvényes, hogy konszolidálni kell azokat az intézkedéseket, amelyeket eddig az euróvezetre vonatkozólag hoztunk. Sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Az gazdasági jogi kerete a legjobb politika, szakpolitikai mixet lehetővé teszi, vagy pedig a, vannak még prociklikus intézkedések, amely, hatásokra vonatkozó intézkedések, amelyeket érdemes lenne plusz elfogadni. Ebben a kontextusban kell megkezdenünk a gondolkodást, és találkoznunk egymással háromos, háromszoros dimenzióban. Először is gondoljuk végig a jogi keretet. A hatos csomag, a kettes csomag, Ezekről fog az Európai Bizottság 14-én nem csak egy értékelést kibocsátani, hanem javasolni fog felülvizsgálati elemeket, hogy mit változtassunk ezeken a rendeleteken. A második dimenzió. Számunkra ez a legfontosabb a június végi Európai Tanácsi Ülés következtetései. Előbbre tekintenek, mint a, a rugalmassági, meglévő rugalmassági marzsok. A harmadik dimenzió, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy fogalmazzunk meg egy ilyen jelentést, mégpedig azért, mert a, megakadtunk a definícióknál. Én a gazdasági kormányzásról szeretem volna általánosságban beszélni, és köszönöm egyébként ezt a javaslatot, mert ez lehetővé teszi azt, hogy egy első sor kérdést feltegyünk azon kereten belül, amiről foglak, amivel foglalkozni fogunk a jövőben. Ez a megközelítés lehetővé teszi azt, hogy olyan szellemben haladjunk, amelyen meg tudjuk pontosítani tudjuk a meglévő intézkedéseket, jobban meg tudjuk világítani ezeknek a hatását, és tudunk következtetéseket levonni és tovább lépni. Az Európai Unió a alábecsülte bizonyos költségvetési intézkedések multiplikátor hatását, ezt már most is látjuk. Fel kell használnunk az Európai Központi Bank elnökének a beszédét, aki elmagyarázta, ráadásul az Európai Unió kívül Jackson Hallban, 28-án, július 28-án, hogy mi a helyzet. Nagyon világosan fogalmazott de szerintem a gondolatait az Európai Unió nem vette eléggé figyelembe. Ebben a kontextusban kell tehát megvizsgálnunk az egész csomag egészét, amit előttünk áll, és egy picit talán el kell gondolkoznunk azon, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöknek milyen hatása van, milyen lehetőségeket bocsátanak ezek a rendelkezésünkre. Középtávon érdemes végig gondolkozni, hogy elég rugalmasan tudjuk-e őket alkalmazni, vagy pedig ki kell terjeszteni a hatályukat. Nagyon sok kérdést kell feltennünk magunknak, például azzal kapcsolatban is, hogy hogyan, mi módon folytatjuk a tárgyalásokat majd a hatos és kettes csomagról az Európai Bizottsággal. Szerintem visszautalhatunk arra a híres levélre, amit Oli írt, egyébként nagyon érdekes lenne azt a vitát folytatni, ami annak kapcsán kialakult. Tehát volt az a levél, amely reagált a beruházásra kapcsolatos kockázatokra vonatkozó kérdéseinkre. Az Európai Parlament annó attól félt, hogy ezek a kockázatok nagyon komoly válsághoz vezethetnek, és ezek a kockázatok talán még most is megvannak. Egy de beruházási klauzulát javasolt Olirén levele. De nem tudom, hogy ez a kulcsa annak, hogy felhasználjuk a lehetőségénket arra, hogy nagyobb kockázatok vállalása nélkül a beruházási öm, lehetőségeit a bankjainknak kihasználjuk. Míg mi minősül súlyos gazdasági visszaesésnek, mi minősül káros gazdasági hatásnak, milyen modalitásokat kell a strukturális alapoknak figyelembe venni, amikor a gazdaságra gyakorolt hatásukról gondolkozunk. Tehát ilyen jellegű kérdések merülnek fel. Ezeket kell majd az Európai Bizottságnak is megvizsgálni. Inkább megelőző módon gondolkozunk el költségvetés intézkedéseken, vagy utólag értékeljük azoknak a hatásosságát. Milyen megfelelő megközelítés? Milyen a különböző felépéseket fogadtak el a tagállamok, és ezekből melyikekkel tudjuk elfogadni, melyikekkel tudunk együttműködni. Aztán van egy új terület, amiről szintén el kell gondolkozni, ez pedig az, hogy az Európai Unió gazdasági körülményei hogyan illeszkednek a globális gazdaság változásába. A, gyeng, a gazdasági növekedés nagyon gyenge, és a munkanélküliség túlzott. Ebben a kontextusban bizonyos javaslatok, szabályok, amelyeket javasoltak, például a az államháztartási hiány csökkentésének a körülményeire vonatkozó szabályok, ezek nagyon alapvető fontosságok, de mi lesz a hatásuk? Hogyan tudjuk eldönteni? Hogyan tudunk Európai Uniós szinten gondolkozni erről? Milyen utak állnak nyitva előttünk. Nem akarom már túlságosan sokáig húzni az idejüket, de még szeretném hangsúlyozni azt, hogy egyéb nyitott viták is vannak a tudósok körében, például arra vonatkozóak, hogy milyen irányban kell haladnunk, mit kell privilegizálni, melyik utat, a tekintetben, hogy hogyan tudjuk korrigálni a gazdasági kormányzás hiányosságait. Vannak nehézségek, amikor szeretnénk beszállni ebbe a vitába, a prudenciás növekedés, a beruházás kockázatai, és vannak azok, akik azt javasolják, hogy legyen egy automatikus struktúraváltási rendszer, azaz hagyjuk rá a szektorra, hogy átalakulja vaga és szabályozza saját magát. De a rendelkezésünkre álló információk alapján például lehetne a költségek fokozatos növelés, a csökkentése mellett azonnali adócsökkentéssel élni. Ez is egy javaslat volt. A harmadik típusú gondolat pedig a tudósok körében, ami megfogalmazódott, az az a gondolat volt, hogy azok az államok, amelyeknek van még némi mozgástere a költségvetésük tekintetében, azok korrigálják azt a krónikus alulfinanszírozottságot, ami az egész Európai Uniót sújtja. És az utolsó dolog, amire szeretnék még gyorsan kitérni, elnök úr, az a harmadik dimenziója ennek a jelentésnek. A flexibilitás, az a rugalmassági marzsokról folyamatosan zajlik a vita, a gazdasági kormányzással összekapcsolódva nem akarok most itt minden ajtót kinyitni, de tudnunk kell azt, hogy az előző parlamenti ciklus végén néhány alapkövet sikerült meghatároznunk. Gondolok például az Európai Bizottság blueprintre vonatkozó követke, vagy közleményére, aztán a négy elnök jelentésére, egy 2012-es TISZE jelentésre, az arra való reakciókra, illetve elő a jelentésre és az arra vonatkozó, az arra adott reakciókra. Tehát nagyon sok elemzés és nagyon sok következtetés ma is érvényes ezekből a dokumentumokból. Ne felejtjük el ezeket az eredményeket. Figyelembe kell vennünk őket, hogyha köve, középtávon is meg akarjuk határozni az Európai Unió haladását, és nem akarunk félresiklani. Hmm. a különböző tagállamok egyre eltérőbb véleményeket tudnak megfogalmazni, és egyre eltérőbb jogszabályokat fogadnak el, ezt kezelnünk kell, illetve az Európai Unió krónikus alulfinanszírozottsága a másik probléma, amire mindenképp ki kell térni. Köszönöm szépen. Eszel de Lange lesz az EPP részéről az első hozzászóló, mint árnyék jelentéstevő. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkadokumentumot. Szerintem ebből már ki lehet indulni. Ez jó a jelentés előtt, ami majd decemberben fog megszületni. Az Európai Bizottságra nézve eh, mondom azt, hogy eh, reméltük azt, hogy ezt hamarabb beterjesztik, és eh, egyetetek az jelentéstevővel abból, hogy sokkal inkább monetáris jellegű volt a megközelítés korábban, és hadd meséljek egy dolgot elperban, és tudom, hogy néhány tagállam érzékeny ezzel a témakörrel kapcsolatban. Én Franciaországban tanultam politikatudományokat 95-ben, és a diplomamunkám arról szólt, hogy az Európai Unióban lehetséges a monetarizmus, és el kell mondanom, hogy egy holland egyetemen nehéz lett volna ebben a témában eh, írnom, de azok a korlátozott szabályok, amelyek az EMU elején léteztek, például a köz, eh, az államadósággal kapcsolatban, eh, ezek nem igazán voltak jelen bizonyos tagállamokban, és ez is problémát jelentette a későbbiekben. Számomra ez azt is mutatja, hogy mennyire intenzívek a kapcsolatok a nemzeti és európai politikák között ezen a területen. Szerintem ezt többször meg kell vizsgálnunk. A tagállamok, ez az én meggyőződésem, nem tehetik felelőssé az EU-t olyan kérdéseket, amelyekkel ők nem akarnak foglalkozni nemzeti szinten. Úgy gondolom, hogy az európai szint, főként mi itt az Európai Parlamentben, nem szabad, hogy bennünket használjanak fel erre. És amikor a két szint, a nemzeti és az európai szint együttműködik együttesen, akkor tudunk lehetőséget kínálni arra, hogy erősítsük a gazdaságunkat. Úgy gondolom, hogy ez a nemzeti elem, amelyen sokkal jobban foglalkozni kellene a jelentésben. Másodszorban ne felejtsük azt sem el, hogy miért is jött létre a jelenlegi gazdaságirányítási rendszer. A Sixpack és a Two-Pack azután jött létre, hogy néhány tagállam majdnem csődbe ment, és ez katasztrófát jelenthetett volna az adott tagállamokban elsősorban, de szélesebb kontextusban az európai gazdasági szempontból is. Szerencsére ezeket az országokat sikerült megkímélni a legrosszabbtól a stabilitási mechanizmusok által, például az SME által. A Sixpack, a two-pack célja az volt, hogy a hasonló katasztrofákat el lehessen kerülni. Nagyon fontos volt ez tehát, de más kérdéseket figyelembe kell venni, például a makrogazdasági egyensúlytalanságokat. Ezeket az egyensúlytalanságot azonban az országokon belül mérik, nem pedig az országokon között. És ne felejtsük el azt, hogy a válság fő oka a nem fenntartható állami finanszírozás volt, illetve ezek a makrogazdaság egyensúlytalanságok voltak. Nagyon fontos eh, a gazdasági egyensúly létrehozása szempontjából a strukturális reform. Ez nem önmagában való cél, hiszen a strukturális reform néha kellemetlen szó lehet, nem azért, mert nem tetszik nekünk az uh, kiadása, az állami kiadás, ez persze ez cél, és ennek hatással kell járnia, de, és ez mindenképpen az EPP számára ez egy határvonal, nem akarjuk a következő generációkat túlterhelni adóssággal, olyan adósságokkal, amelyeket nem tudnak majd fenntartani. Szeretnék most arról beszélni, hogy a jelentésben miről kellene beszélnünk, koncentrálunk kellene a jelentésben arra, hogy milyen fajt, hogyan kell értékelni majd a jogszabályokat, és hogyan lehet elkerülni az államadóság csődöt bármilyen ország esetében. Itt figyelembe kell venni olyan aspektusokat, mint a konkrét értékelés a Sixpack Two-Pack hatásainak, és hát ez az értékelési záradék célja is. Ellenállóbbak lettek-e az országok, vagy vannak-e még olyan országok, amelyek még mindig államadóság csőd veszélyesek. A tagállamok végrehajtják-e az országspecifikus ajánlásokat, amelyekkel már egyetértettek, főként a költségvetési és struktúrális reformokat illetően, és mivel egy kis tagállamból származok, szerintem ez fontos, hogy a kis és nagy tagállamokat egyformán kezeljék, és nagyon fontos, hogy az irányelveket, a rendeleteket megfelelően hajtsák végre a jövőben is. És nem egy véges lista ez, de ezek azok a kérdések, amelyeket szeretnénk látni. Persze még vannak olyan kérdések, amelyeket körül lenne még értékelni, hiszen néhány dolog csak két éve van még életben. Minden esetre köszönöm szépen az alapos munkát a munkadokumentum kapcsán, várom az együttműködést a jelentéstevővel, illetve a többi árnyék jelentéstevővel is. Nagyon érdekel engem, hogy mit gondolnak a kollégák sajnálatos módon, ahogy elmondtam. A Eh, hogy 12 eh, órakor egy minisztert kell üdvözölnöm, el kell hagynom a termet, a munkatársaim azonban maradnak, és eh, a későbbiekben hajlandó vagyok beszélni bárkivel, akit érdekel ez a téma. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek a munkáját, és mindenkinek, aki részt ebben a munkában. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászólunk Bent Luke az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt Beres, eh, az, Beres asszony, ezt a jelentést. Azt mondta, hogy ez egy olyan eh, jelentés, amely egy vitát nyit meg, és én szeretnék hozzájárulni ehhez a, ehhez a vitához. Először is szeretném eh, összefoglalni azt, hogyan van strukturálva az ön jelentése ön az eurozóna növelkedési gyengeségeit emeli ki, utána pedig azokat a kérdéseket teszi fel, hogy miből fakadnak ezek a növekedési gyengeségek. Az ön válasza nagyon gyorsan megjelenik egy olyan kérdésben, hogy milyen lehetne a hatékony politikai mix. Felteszi ezt a kérdést, hogy az eurozónán belül van -e egy hatékony politikai mixünk, vagy lehetne ezt még javítani, és a következtetése, amit levon, az az, hogy a politikai mix nem hatékony, nem megfelelő, és fiskális területen erősebb, expanzív politikát kellene követni, hogy majd a harmadik részében a jelentésében pedig arról beszél, hogy a rugalmasságot kell kihasználni, ami az európai rendelkezésében, a tupekben, a sixpackben már megvan. Számos javaslatot tesz, ezeket pozitívnak tartom, pozitívnak tartom azt, pozitívnak tartom azt, hogy javaslatokat tesz arra, hogy a rugalmasságot hogyan lehetne kihasználni, utal arra, hogy hol vannak a pontatlan kifejezések, definíciók, és a szabályokban lévő e, ezen e, pontatlanságot ki lehet használni arra, hogyan lehetne egy expanzívabb politikát e, előtérbe helyezni, vagy akár megengedni a nagyobb eladósodást is. Egyetetek azzal, hogy valóban pontosítani kell, viszont ezt nem kell annak tükrében megvizsgálni, hogy hogyan lehet a már meglévő szabályok mellett a nagyobb eladósodást lehetővé tenni, hanem inkább annak tükrében kell megvállalni, hogy mi volt a jogalkotó célja a tupekkel és a sixpekkel, és hogyan lehetne a különböző rendelkezéseket pontosítani. A jelentés negyedik részében pedig a demokratikus elszámoltathatóságról beszél. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a témát felveti, és ezzel kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. Engedjék meg, hogy most arról beszéljek, amely véleményem szerint hiányzik ebből a jelentésből. Az eurózóna növekedési gyengeségéről beszél, és persze erre arra, ezzel arra utal, hogy az eurózóna kevésbé növekszik, mint a világ többi része, viszont úgy vélem, hogy itt meg kell vizsgálnunk a világ azon részét, főként Európát, ahol jobb a növekedés, mint az eurózónában, az Európai Parlamentben talán megnézhetnénk azokat az országokat, amelyek nem eurózónak tagok az EU-n belül, és tisztázni kell azt, hogy milyen fajta növekedéssel számolnak ezek az országok jelenleg, és miből fakad ez. Itt másfajta növekedési lehetőségek vannak, mint az eurózónán belül, és ez egy nagyon fontos strukturális különbség, az eurózónán belül és kívül lévő országok között. Meg kell vizsgálni azt, hogy a különbség miből fakad. És ez már rávezet arra a kérdésre, amit ön is feltett, hogy hatékony-e az eurózónán belüli politikai mix. Itt össze lehetne hasonlítani a különböző fiskális politikai eszközöket, amelyeket az eurózónán kívül alkalmaznak, és meg lehetne vizsgálni azt, hogy kevésbé expanzívabb esetleg ez a politika, és lehet, hogy a fiskális politika is kevésbé expanzív, mint az eurózónán belül. Tehát felmerül a kérdés, hogy miből fakad az, hogy, ha, hogy kedvezőbbek a növekedési lehetőségek az eurózónán kívül, mint az eurózónán belül. Lehet, hogy esetlegesen azért rosszabb a mi növekedési kilátásunk, mert nem megfelelő a politikai mix. Lehet, hogy vannak más okok is a növekedés hiánya tekintetében. Itt lehetne a befektetésekről beszélni, hiszen ezekről sok szó esik vagy lehetne az adott terhekről beszélni, vagy lehetne az infrastruktúráról beszélni az Európai Unión belül, főként az eurozónán belül, de ugyanígy a kutatás fejlesztésről is beszélni lehetne, de beszélnünk lehetne azokról az ösztönzésekről, amelyek a aggasztó magáneladósodásból származnak. Ezen kívül azt is látni kell, van egyfajta bizalmi válság a pénzügyi intézetek irányába, főként a kereskedelmi bankok esetében. Nos, ezek az akadályok nem kedvezőek a növekedés szempontjából, hiszen ezek akadályozzák a magáncégeket. Beszélni kell a bérköltségekről is, ezek hatásáról a nemzetközi versenyképességre, az államok esetében ön beszélt az újra, az egy újfajta egyensúlyról, a rebalancingről, a versenyképesség kapcsán. Ön azt mondta, hogy a kevésbé versenyképes államoknak javítaniuk kell a versenyképességüket, illetve a versenyképesség szempontjából erős országoknak a belföldi keresletet kell erősíteniük. Ez igazából egy szép kifejezés arra, hogy állami intézkedésekkel kívánnak keresletet generálni, és így az árakat növelni, viszont ez negatívan hathat ki a versenyképességre nemzetközi szempontból. Az adott tagállamok számára ez negatívan hathatna ki. A nemzetközi versenyképesség kérdése már csak azért is releváns, mert a fiskális politika egy eszköz arra, hogy a versenyképességet meg lehessen szabályozni. Nagyon fontos a fiskális politika. Tehát az az elképzelés, amit az Európai Unió fiskális politika szempontjából előtérbe helyez, egy olyan fajta elképzelés, amely az EU-n belüli verseny eloszlással nem összeegyeztethető, mert a szubszidális döntéseket helyezi előtérbe. Szeretném azt is megegyezni kritikus szempontból, hogy ön utalt az alábecsült multiplikátor hatásra. Ezt is óvatosan kell szemlélni, mert ezek a multiplikátor hatások nem mechanikusak. A konjunkturális felendülés időszakán e, e, belül nem mindig ugyanúgy hatnak, nem mindig gazdaságilag ösztönzőként hatnak. Nagyon gyakran kevésbé erősek ezek, tehát nem biztos az, hogy az expanzív fiskális politika által pontosan az ellenkezője fog majd bekövetkezni, mint a mögöttünk lévő recesszió esetében. Szeretnék rátélni a demokratikus elszámolthatósági kötelezettségre, de még ezelőtt szeretnék beszélni a rugalmasságról, amit ön támogat. Emlékeztetnék arra, hogy az eurózóna célja ezen szabályozások kapcsán, a six-pack, a two-pack kapcsán mindig is az volt, hogy az eladósodás fenntarthatóságát meg lehessen őrizni nem szabad a kellemetlen aritmetikát figyelmen kívül hagyni, tehát a több eladósodás több eladósodást jelentett a jövőben is, tehát ügyelni kell arra, hogy ne legyen itt egy újfajta eladósodási dinamika, amely abból, a, abból fakad, hogy most alacsonyabbak az adósságok, és abból a becslésből fakad, hogy további ösztönzésre van szükség. Nem szabad mindent a jövőbe eltolni, mert hogyha a kamatok hosszabb távon növekedni fognak, akkor sokkal magasabb kamatterhek fognak nehezedni az eladósodott országra, mint jelenleg, tehát ez a válság kiélesedését vonná maga után. Végezetül a demokratikus elszámoltathatósági kötelezettségről teljes mértékben egyetettek az ön céljával. Fontos az, hogy mind az európai intézmények, mind pedig, és főként az Európai Bizottság elszámoltathatóak legyenek az Európai Parlamenttel szemben, illetve annak szakbizottságaival szemben, és ehhez tartozik még egy egyértelmű mutatása a tényeknek, és itt óva intek, illetve figyelmeztetek arra a beszélgetésre, amely majd bizottsággal lesz decemberben, amikor majd a puszta tényeket fogják elénk tárni a gazdaság irányítás kapcsán, és ezeket az eredményeket meg kell kapnunk időben, annak érdekében, hogy kritikusan meg tudjuk ezeket vizsgálni, megvál, megnézzük azt, hogy milyen fajta következtetéseket lehet mindenből levonni. És persze a nemzeti kormányoknak is elszámoltathatónak kell lenniük a nemzeti parlamentekkel szemben, így lehetne látni azt, hogy milyen intézkedéseket kell e, tenni, milyen okból kifolyólag, és ennek milyen hatása van a versenyképességre az adott országok esetében, milyen hatása van, milyen terheket ró ez e, az adók szempontjából ki, és persze, hogy mi hatással lesz majd ez a következő generációknak, akiknek majd az adósodást kell majd finanszírozniuk. Speaker for the ALDE Group. Köszönöm a liberálisok nevében, Toirer kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, Beres asszony, a liberálisok és demokraták nevében. Én is eh, szeretném megköszönni az ön munka dokumentumát joggal oka utalt arra, hogy aki egy valutauniót létrehoz, annak egy politikai uniót is létre kell hoznia. A közös valuta lehet, hogy azért került nehézségekbe, mert a közösségi intézmények részéről nem volt megfelelő intézményi fejlettség, így a néhány tagállam szabályellenes ellenes hozzáállást mutathatott 2003-tól fogva, például Németország vagy Franciaország, és így a gazdaság és pénzügyi válság kapcsán a túl nagy állami adósodás a, valutát, a közös valutát veszélyeztette. A six kel a two kel egy új keret jött létre, az azóta eltelt időszak túlságosan kevés ahhoz, hogy igazi értékelést lehessen végrehajtani ezen jogszabályokat illetően, és így is és mi is egyetettünk ezt a Langével abban, hogy meg kell próbálni azt megvizsgálni, hogy alkalmazták-e a teljes eszköztárat, az országspecifikus ajánlásokat valóban végrehajtották-e, ezeket a kérdéseket feltettük a kijelölt biztosnak és a meghallgatás során. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság a múltban Németország esetében arra utalt, hogy a befektetések kisebbek, mint a leírások, tehát túlságosan kicsi a befektetés mértéke, felmerül a mértéke, felmerül a kérdés, hogy a befektetés mértéket hogyan lehet minden tagállamban javítani. A bizottság itt azt javasolta, hogy csökkentsék az adóterheket, Úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben is meg lehetne nézni azt, hogy milyen fajta szabályokat fogadtunk el, hogyan lettek ezek végrehajtva, és hogyha nem hajtották megfelelően végre, akkor miért nem. Nem hiszem, hogy most két terbe kell vonni az eddig létrehozottakat, hogy ezt fel kellene hígítani. Nagyon fontos az, hogy szabályokon alapuló politika legyen a jövőben, és ehhez tartozik a központi bank szerepe is. Luke professzor azon hozzászólását, hogy nézzük meg azokat az országokat, amelyek nem eurózóna tagok, és nézzük meg, hogyan növekednek ezek. Itt azonnal Nagy-Británia jut eszünkbe. Itt ők kvantitatív könnyítést alkalmaztak, sokkal lazább politikát folytattak. Hogyha ezt átszámolnánk az eurózónára, akkor azt látnánk, hogy ez 1,4 milliárd értékű államkötvény fel vásárlást jelentene, hál' Istennek nem volt ennyire laza a politika, amit folytattunk. És hogyha ilyen történne, akkor az túllépné az LKB hatáskörét is. Tisztázni kell azt itt az Európai Parlamentben, hogy milyen feladatai lehetnek az LKB-nak a jövőben, milyen fajta pénzpolitikát kell folytatnia. Úgy gondoljuk, hogy a központi bank pénzpolitikájának célja a ástabilitás helyreállítása, nem szabad az államfinanszírozással foglalkoznia, és foglalkoztatási politikával sem kell foglalkoznia, mert itt teljesen más az LKB e mandátuma, mint az, az USA-ban a Fed mandátuma. A, az állami befektetések kapcsán ösztönzés lehetne adni, meg kell vizsgálni azt, hogy ennek van-e hatása, és ha igen, akkor hogyan lehetne ezt az ösztönzést valóban létrehozni. Az általános növelését az állami eh, befektetéseknek nem szeretnénk, de utalnék arra, hogy ezáltal a pénzpolitika a határaiba ütközne. Nagyon fontos az, hogy például a stratégiai helyeken a kutatás eh, fejlesztéssel, a közlekedési infrastruktúrával érjük el a növekedést. Végezetül úgy gondoljuk, hogy eh, el kell érni azt, hogy az állampolgárok az egyes tagállamokban, ahol nagy erőfeszítések történtek annak irányába, hogy struktúrális reformok által például Szlovákiában, Litvániában vagy Észtországban, tehát ott, ahol sikerült a költségvetést rendbe hozni, nem szabad, hogy ezek az állampolgárok áldozataivá váljanak más tagállamoknak, ahol a struktúrális reformok nem voltak túl sikeresek, tehát ezt a stabilitási növekedési paktumot alapként kell tekinteni, egy, egy fair keretként kell tekinteni az Európai Unióban, és azt szeretnénk, hogyha stabilitási növekedési paktum valóban alkalmazva lenne. Legutolsó pontom, ez az államcsőd. Jelenleg néhány tagállamban az állami eladósodás túlságosan magas, sőt aggasztó. Személyes véleményem szerint az látszólag jó állapotban lévő országok esetében is túl magas az eladósodás, mint például a Német Szövetségi Köztársaságban. Úgy gondolom, hogy az államok insolvencia jogszabályait jobban kell meg kellene vizsgálni. Itt vannak ajánlások különböző szakértői csoportok részéről. Szerintünk nem tettek eleget annak érdekében, hogy a jövőbeli állam ö, csődök esetében ö, megvédjék a ö, magán ö, hitelezőket. Én köszönöm már a a munkadokumentumot, illetve a vitát is a kollégáknak. Thank you, Marisa Matias for the GUE. Marisa Matias következik a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és azzal kezdem, hogy megköszönöm az előadóasszonynak ezt a javaslatot, amelyet bemutatott. Szerintem nagyon jó javaslat, a tartalmára való tekintettel is, és a szerkezetére való tekintettel is, és azok a kérdések is nagyon jók, amelyekkel emlékeztette az aggályokra, és így tovább, tehát ezekkel az aggályokkal, a felvetésekkel egyetértek. Egy-két pontra azért utalnék, amelyet amelyre a dokumentum hivatkozik. Nem tehetem meg, hogy nem emlékeztetek arra, amelyet az előttem szólók már elmondtak. Voltak kollégák, akik előttem már azt mondták, hogy itt az ideje, hogy most a az európai governance csomag fölülvizsgálatát végrehajtsuk. Hát szerintem nem csak időszerű, hanem egész egyszerűen ez a kötelességünk, hogy ezt megtegyük. És kezdek, kezdem azzal, amelyet már elmondtak, ugye az előadó asszony a bevezetésében általános megjegyzéseket tesz, elmondja, hogy mi történt a másik tiszerződés után, hogy hogy alakult a növekedés, és így tovább, és így tovább. És azt is mondja az előadó asszony, hogy volt egy olyan klauzula, amely, amelyet direkt azért hoztak létre, hogy az eurozóna tagállamai uh, vonatkozó szabályoknak ne legyenek negatív hatásai az eurozónán kívüli tagállamokra. Hát elmondhat, a legalábbis a legkevesebb, amit elmondhatunk ezen a téren és ebben a pillanatban, hogy pontosan az ellenkező következett be, ugyanis rendszeresen a fertőzés átterjedt a többi tagállamra is, és akkor is, hogyha két év eltelt, nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez a jogszabálycsomag úgy jelent meg, vagyis hogy ezt úgy mutatták be, hogy bizonyos célkitűzéseket el fogunk vele érni az egyes tagállamok összeállították a programjaikat, végrehajtották a strukturális, strukturális reformjaikat, de nem mindenki hajtotta ezeket végre. Voltak, akik sokkal kevesebbet hajtottak végre annál, amit ígértek, voltak, akik megpróbálták a gazdasági területen az európai szabályokkal elérni a célkitűzéseket. Mit lehet most tenni? A homokba dughatjuk a fejünket, mint a strúcok, de az mindenképpen be kell, hogy ismerjünk, akármit teszünk, hogy nem értük el a célkitűzéseket. Mi volt a legfontosabb célkitűzés? Az, hogy az eladósodást csökkentsük. És felteszem a kérdést, hogy mely országok azok, amelyek a strukturális reformokat végrehajtották, és amelyeknek sikerült a meghatározott célkitűzéseket elérni? nem, egyszerűen nem teljesítették, senkinek sem sikerült ezt, sőt, inkább az ellenkezője következett be, hogy az eladósodós, eladósodottság csak rosszabb lett. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a jogszabály nem biztos, vagy hogy a jogszabálycsomag nem volt annyira megfelelő a helyzetre vonatkozóan. A másik célkitűzés az volt, hogy a befektetéseket javítsák, javítsuk, erősítsük, és ezt a célkitűzést sem sikerült elérni, az állami, vagy csak közféra befektetéseire támaszkodnak továbbra is, mert nincsenek befektetések, nem értük el azt, amit szerettünk volna. Nagyon súlyos válságot ért meg az egész Európai Unió, és az eredmények nem sikerült elérni, amit, amit reméltünk. Nagyon sok tagállamban a GDP összeomlott, és ez a policy mix, amiről itt beszélünk, ugye a javaslatban az előadó asszony is beszél erről a policy mixről, hát valóban meg köt, ez egy kötelességünk nem csak időszerű kielemezni ennek a policy mixnek a hatásait. És egyetértek az előadó aggájaival, viszont felmerül egy másik probléma is, mégpedig a következő. A jogalkotási csomag, illetve csomagok, amelyeket elfogadtak eddig, vajon képesek voltak arra, hogy ezeket a problémákat megoldják, javítsák, vagy súlyosbították a helyzetet. Az én véleményem szerint a második állítás az igaz, súlyosbították a helyzetet. Mások is szeretnének hozzászólni, úgyhogy nincsen sok időm arra, hogy részletekbe menjek, de ragaszkodom ahhoz, hogy egy-két kérdésről szóljak, amelyekre az előadóasszony is utalt, mert így tudjuk előrébb vinni az eszmecserét. Mit kérdez az előadóasszony? Azt kérdezi, hogy a gazdasági kormányzási csomag vajon hatékony policy mixet garantálta? Én erre a kérdésre nem nemmel válaszolok, és nem igazán derül ki, hogy hogyan lehetne ezt megtenni. Aztán a költségvetési politikáknak ugye van potenciája, hatalmas potenciája van ebben az irányban. Én arra gond, azt gondolom, hogy nagyon keveset tettünk eddig, tehát még rengeteg a tennivaló. Megfelelő ez a policy mix? Hát én azt mondanám erre a kérdésre, hogy sokkal jelentősebb befektetés, közbefektetésre lenne szükség, valamint még arra is szükség lenne, hogy garantáljuk a befektetések védelmét, csak csak ezen a módon lehet előre haladni. És aztán pedig az országok, amikre hivatkozik az előadóasszony, hogy itt lehetne javítást elérni, és hogy a versenyképessége az Európai Uniónak javulna-e. Hát szerintem a belső kereslettel lehetne itt foglalkozni, de az igaz, hogy amit az előadó itt leír, ezek nagyon helyes intuíciók, ezek az ő intuíciói, de csak akkor, hogy lesz javulás, hogyha az agregált javaslat, az agregált kereslet fellendül. Egyébként értelmetlennek ezek a javaslatok. Aztán rugalmasság, és tényleg befejezem, elnök úr, a rugalmasság esetében is vannak meglévő szabályok, és az előadó itt azt mondja nekünk, hogy a makroekonomiai egyensúlytalanságok a tagállamoknál csökkentek, tagállamok között csökkentek, de én erre a kérdésre nem válaszolok. A makrogazdasági egyensúly hiányok nem csak, hogy a tagállamokon belül nem oldódtak meg, hanem a tagállamok között sem oldódtak meg. És egy utolsó szó a rugalmasságról az a kérdés, hogy növelnünk kell a rugalmasságot, vagy pedig sem. Én erre a kérdésre a következőképpen válaszolok. Abban a pillanatban, ha megjelenik ez a kereslet, akkor azt kell tudni, hogy a meglevő szabályok legyenek-e rugalmasabbak vagy sem, ez a helytelen kérdés. Más kérdést kell feltenni magunknak, azt, hogy a meglevő szabályok megfelelőek, vagy pedig nem. Mert az igaz, hogy nagyobb rugalmasságra van szükségünk, de hát mielőtt a szabályok rugalmasságán változtatunk, talán azt kellene megkérdeznünk magunktól, hogy a szabályok maguk megfelelőek-e és a strukturális deficitnek a számítása. Szerintem kulcsfontosságú, ez kulcskérség, csak így tudjuk a stabilitást és a növekedést kiértékelni. Ezek tehát az alapkérdések, és világos, hogy ezt is át kell gondolni, és arról is el kell gondolkodni, hogy a strukturális deficitet hogyan számítják ki, milyen képlet alapján. Mert hogyha az aktuális tendenciákat veszük figyelembe, és így végezzük a számítást, akkor olyan helyzetbe fogunk eljutni, ahol lesznek olyan gazdaságok, ahol 20%-os lesz a strukturális munkanélküliség. És megismétlem még egyszer, hogy az előadó által felvetett kérdések a helyes kérdések, és rengeteg további megjegyzésünk van még ezzel kapcsolatban, de nem fogom feltenni most ezeket a kérdéseket, rendelkezésre állok majd az együtt munkához. Nagyon-nagyon fontos ez a javaslat, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr, kevés az időnk, úgyhogy a következő hozzászólónak átadom a szót, és kérem, hogy tartsa be a két-három perces hozzászólási időt, mert így kap majd az előadó is lehetőséget arra, hogy a végső, ölefogsz, végső összefoglalást megtegye. Eliza, ügyrendi kérdés. We have a chance to listen to... A bizottságot is meghallgathatjuk? Igen, majd bejelentem a menetrendünket, amikor majd a bizottság részvételével is fogunk tartani eszmecserét most, ez nem volt előirányozva, és egyébként sincs rá időnk. Parancsoljon. Köszönöm, megpróbálok a lehető legrövidebb lenni, de hát minden frakciónak minden frakció meg kell, hogy kapja a neki járó időt, ezt tiszteletben kell tartani. Köszönöm Berez asszonynak a dokumentumot, amit előkészített, sok kérdéssel egyetértek, amit felvetetés az agályaival is, valamint arról, azzal, hogy a csomagnak a végrehajtása milyen gyenge eredményekkel járt. A magasabb eladósodottsággal kapcsolatban való aggodalmát is hangsúlyoznám, minden eladósodottsági szint romlott. Tehát lehet, hogy ez az egész csomag így a saját dugába fog dőlni emiatt. Prociklikus, megszorító politikáink voltak, amelyek csak rontották a helyzetet. A saját kezdeményezésű jelentésünk a csomag felülvizsgálatát kellene, hogy kérje, mert ezek a szabályok jelen pillanatban nem működnek, és a rugalmasságon kívül, ami célt el kéne érnünk, az egy reform. Moszkovicsi úr azt mondta, hogy nyírt, nyitott arra, hogy ezt a csomagot megreformálja, kérjük meg a bizottságot, hogy ezt tegyék is meg. Miért is? Először azért, mert a szabályok kudarcot vallottak, másodszorban azért, mert jogbizonytalanságban dolgozunk ilyen pillanatban e csomaggal kapcsolatban, ahogy ezt egyébként felvetette az előadó is, hogy például nincs megfelelő definíciója a kivételes körülményeknek, vagy a súlyos gazdasági visszaesésnek, vagy a strukturális egyensúlytalanságoknak. Ezeknek nincs megfelelő definíciója, kell, hogy legyen egy munkacsoport, ami ezeket pontosan meghatározza, mert ilyen pillanatban most a bizottságon múlik, hogy hogy értelmezik. És különösen a hatos csomag esetében, amikor túlzott deficiteljárásra kerül sor, akkor a 60% fölött 10%-kal ezzel kapcsolatban sok jogász azt mondja, hogy ez ellentétes a szerződésekkel, tehát felül kell vizsgálni. Persze a bizottság nyit, nyilvánosságra hozhat egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy mit gondol ezekről az intézkedésekről, de sokkal jobb lenne, ha azt tisztáznánk, hogy egy jogi felülvizsgálat keretén belül mit tudunk tenni a makrogazdasági kérdésekkel kapcsolatban. Aszimmetrikus módon működtünk. A makrogazdasági egyensúlytalanságok a, jel, a folyó fizetési mérlekben, jó, ezzel foglalkoztunk. De a többlet kérdésével és a deficit kérdésével nem. Tehát egy makrogazdasági egyensúlytalanság esetében meg kell próbálnunk nagyobb egyensúlyt elérni, és ebben a tekintetben nézzük meg, hogy az eredménytábla hogy működik, és hogyan hajtották végre. Aztán van még egy fontos dolog, ez pedig arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk a jövőben előre haladni a mutatók tekintetében. Moszkovics úr azt mondta, hogy ő támogatná azt, hogy a szegénységet és a munkanélküliséget, a közszolgáltatásokat mutatóként vegyük be az eredménytáblába. Szerintem nekünk ezt támogatni kéne. Nem mellőzhetjük azt, amit a múltban is tettünk, hogy a, mondjuk a közszolgáltatásokban romlik a helyzet, és nem vesszük figyelembe ezt. Ezt egyébként tapasztaltuk számos országban, ahol megszorító intézkedéseket alkalmaztak. Aztán a állami beruházások, Matthias asszony beszélt erről, szerintem meg kell különböztetnünk. A állami beruházást és a fogyasztói oldali beruházást illetve az, hogy a két típusú beruházásnak a deficitre milyen hatása van. Szerintem van beruházási deficit, azaz hiány a beruházások területén, tehát tripla recessziót élünk át, és ezt komolyan kell vennünk, mind a három területen lépnünk kell. És még egy dolog, ami fontos ebben a vitában. Azt kérdeztük, hogy kell-e, hogy legyen rugalmasság, hogy a tagállamoknak legyen ideje arra, hogy a saját strukturális reformjaikat kialakítsák, de nézzük meg azt, hogy milyen típusú strukturális reformokra gondolnak, és annak a, az adópolitikákra, illetve az eladósodottságra milyen hatása lesz. Illetve kéne egy jelentés az spanyolországi bércsökkenés hatásairól és arról, hogy ennek milyen borzasztó következménye volt a növekedésre. Maga az OECD is azt mondta, hogy a bércsökkentés, illetve ennek a hatása az agregált keresletre be kell, hogy kerüljön a mixbe akkor, amikor a deficit képet vizsgáljuk. Tehát ezek mind olyan elemek, amelyeknek negatív hatása van. Ahelyett, hogy segítenének. Nyitott vagyok arra, hogy az előadóval folytassam a vitát, sok mindennel egyetértek, amit mondott, de szerintem nagyon fontos a jogi felülvizsgálat. Köszönöm szépen, most pedig az EFTD nevében Oflin úr kap szót. Elnézést kérek. 12.30-kor sajnos máshol kell lennem kötelezettségeim vannak, úgyhogy az elnöklést a Rózáti kollégámnak adom át de közben megadom a kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. A rendkívül hosszú felszólások után, amiket el kellett szenvednünk az elmúlt három és fél órában. Öm, jó döntéseket hozott az országom legalábbis részekben, és erre ki is tértek a kollégák. Amikor az euróvezetet létrehozták, akkor az adópolitikát Nagy mértékben a nemzeti kormányok kezében hagyták. Ez egy olyan keret tehát, olyan keret volt, ami a mai tapasztalataink nélkül jött létre, csak az elmúlt évek tapasztalatai mutatták meg azt, hogy milyen hiányosságai vannak. De az euroszkeptikusok már akkor is támadták, nem lehet 17 különböző adópolitika mellett egy ö, valutauniót létrehozni. Tehát Drági úr nem csak az adópolitikát akarja most már, hanem a munkaerőpolitikát és még akár az oktatási politikát is harmonizálni akarja. Na, ez viszont már más kérdés. A demokratikus deficitet kell itt felismernünk. Az euróvezetben, a legtöbb tagállamban az embereket egyáltalán nem kérdezték, meg nem voltak népszavazások. Most pedig már újabb szintekre akarjuk emelni a koordinációt, az adóügyi oldalról, a politikai oldalról. Ráadásul a demokratikus deficitnek egy újabb szintjét próbálják a lehető legrozogább alapokra építeni. Nézzük meg, mi történt Olaszországban, ahol bizonyos pártok népszavazást akarnak, és akkor az olaszok fognak dönteni arról, hogy hajlandóak lesznek-e leírni azokat a szabályokat, amelyek majd a valutauniót működőképessé teszik. Muszáj koordinálni a bizonyos szakpolitikákat egy valuta unióban, de azt javaslom, hogy az összes euróövezeti tagállam adja meg a népének a jogot arra, hogy népszavazásban döntsenek ezekről a kérdésekről. Amikor a tagállamoknak megvan a politikai akarata, és fel tudnak sorakozni azon szabályok mögé, ami lehetővé teszi, hogy az euról vezet egy gazdasági, egységes gazdasági egységként működik, akkor majd előre lehet lépni. A legtöbb tagállamban, ahogy mondtam, nem kérdezték meg az embereket. És amíg nem kérdezik meg őket, addig ott lebeg fejettünk az a veszély, hogy a bizonyos egyes nemzeti gazdaságok hiányosságai, azok az európai gazdaság egészére kihatással vannak, legyenek az alacsony normák, vagy a magas munkanélküliség, ez az ok. Tehát arra van szükség, hogy a demokratikus deficit érvrendszert komolyan vegyük, az embereknek őszintén mondjuk meg, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha közös valutát használnak, és hogyha ezen övön, ezen korlátozókon belül hajlandók vállalni a következményeket, akkor nagyon jó lesz az egységes euró vezet, ha viszont ezt nem akarják elfogadni, akkor a lehető legjobb megoldás valószínűleg az lesz, hogyha visszatérnek a nemzeti valutához, vagy pedig a gazdasági kondíciókat megváltoztatják. Ez tehát az Európai Unió előtt álló probléma. Amíg a demokratikus deficitet nem kezeljük, addig nem lesz alapvető jelentős előrelépés. Köszönöm szépen, ezzel a felszólalók listáját lezártam, a különböző frakciók felszólalóit meghallgattuk, most a vita összefoglalására megadom a szót az előadóasszonynak, Pervans Bereznek. Köszönöm szépen, elnök úr! Kár, hogy egy ilyen vita a nap végén kerül napirendre. Elnézést, Pervas, nagyon rövidnek kell lennünk, mert már így is túlszaladtunk. A tolmácsok, a tolmácsok. Jó, hát akár angolul is el tudom mondani, de akkor is kell nekem két perc, hogy lezárjam ezt a vitát. Elítélem azt, hogy ezt a nagyon fontos eszmecserét ilyen későn, a nap végén tettük fel a napi rendi pontunkra, amikor a elkövetkezendő években a szakbizottságunk egyik fő feladata ez lesz, hogy megfelelő gazdasági kormányzást próbáljunk megépíteni az Európai Unió részére. De hát egy csomó felszólaló sincs itt, úgyhogy majd muszáj lesz két oldalúan reagálnom a felvetéseikre. Hát azért egy kis udvariasságot igazán mutathattak volna, hogy legalább a vita végéig itt maradnak. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez még nem a jelentés, ez egy munkadokumentum, egy csomó kérdéjellel. Egyáltalán semmit nem állítok benne, hanem tényeket gyűjtettem össze a gazdasági helyzetre vonatkozóan az Európai Unióban, kezdeményezésekre vonatkozóan, amiket akár ebben a házban, akár ebben a házban kívül hoztak, amelyek az asztalunkon vannak, illetve vannak benne kérdések, amelyeket felvetettem. Nem én találtam ki a rugalmasságról szóló vitát, Lukács úr úgy tűnik, ahogy ezt így értelmezte. Egészen egyszerűen csak felhasználtam ezt a szót, amit az Európai Tanács következtetésében olvastam. Ők hívtak fel minket arra, hogy nyissuk meg ezt a vitát, amire nyilván szükség van egyébként, hogyha megnézzük a gazdasági helyzetet. Eszter de Langénak azt mondanám, hogy mhm, nagyon határozottan nyitotta rá az ajtót néhány problémára. Egyetértek, hogy ezekről beszélnünk kell, az ország specifikus jelentésekről, a tagállamok egyenlőségéről, stb. Ezzel nincs is probléma, vitassuk meg. Ami a struktúrális reformot illeti, amit említett, illetve talán Luka úr is kitért rá, nem, nem, Toyer úr volt. Hát ez egy vita, nagy örömmel fogok részt venni ebben, nem csak arról, hogy mi a strukturális reform, hanem arról is, hogy hogyan vegyük ezt figyelembe, és hogyan fog ez hatni a tagállamok adógyi helyzetére. Tehát ezt mind körbe kell járnunk szerintem. Na már most. Luka urat is meghallgattam, aki megemlítette azt a tényt is, hogy talán a helyzet már túlmutat az euróvezeten, és a kvantitatív easing egy oldalról, illetve a más oldalról az LKB e régi mandátumához való ragaszkodás nem egyeztethető össze. Igen, szerintem is ezt alaposabban meg kell majd vizsgálni. Mindazonáltal el kell ismernem, hogy egy kicsit eltérő a véleményem, hiszen amikor ő a fiskális kompetenciákról beszél, akkor azok főleg a tagállamok kompetenciájába tartoznak, a Maastrichti szerződés megírása óta elkezdtünk ennek ellenkező irányba haladni, de úgy gondolom, hogy a gazdaságpolitika a közös érdekünk. Nem akarok túl hosszan beszélni, de azért úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdés, amit elhangzott, a kollégák szájából már korábban is felvetődött, és csak kettő-három pontra szeretnék még kitérni. Az első. Talán Toyer úr volt, aki felvetette azt a kérdést, hogy a stabilitási paktum az egy igazságos keret volt tehát lehet, hogy nem ez az egyetlen releváns kérdés, ez egy kérdés, de a kérdés az nem csak arról szól, hogy egyenlőség, az egyenrangúság megvalósult-e, hanem a hatékonyságról is kéne beszélnünk meg arról, hogy mi a mindannyiunk számára kivezető út az EU számára és az euról vezet számára. Számos tagállam már is nagyon sokat tett, de mégis ugyanazok a szabályok kell, hogy érvényesüljenek mindenhol, hogyha olyan szabályok vannak, amik nem tetszenek egyik vagy másik tagállamnak, akkor arról beszélni kell. És az utolsó dolog, néhány olyan kérdésre vonatkozik, ami jó, akkor rugalmasak legyünk, vagy fogalmazunk át a szabályokat. Először szerintem nézzük meg azt, hogy hol van még manőverezési terünk, hol van még hely rugalmasságra, de nyilván nem tiltom meg, hogy más ajtókat is megnyissunk ott, ahol szükség van rá és hogyha a bizottság lehetővé teszi, hogy megnyissuk ezeket a kapukat, akkor hát az majd ki fog derülni egyébként a jelentésükből december 14-én. Azt hiszem, hogy hát sajnos most itt abba kell hagynom. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés az összes árnyék jelentéstevővel és a kollégákkal ezzel a kritikus fontosságú vitával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm az áró megjegyzéseket. Nagy kár, hogy az jelentéstevők közül néhányan elmentek, mielőtt meghallgatták volna az előadó asszony reakcióit. Mindazonáltal tájékoztatni szeretném önöknek, hogy ezzel kapcsolatban, ezzel jelentéssel kapcsolatban lesz egy workshopunk is szakértőkkel, a bizottsággal, az Európai Bizottsággal folytatott vita, a plenárison vita, és nyilvános meghallgatás szakértőkkel. A végső menetrendről még nem határoztunk, de a közeljövőben ezt is megtesszük. Köszönöm szépen, ezzel az ülést berekeztem.